So an excellent good morning to all of uh, you who uh... Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, aki most érkezett a FAM bizottsági ülésre. A FAM DEVE eh, együttesülésnek vége, és most folytatjuk a nyolcas napi napirendi ponttal a FAM ülését. Generation Equality Forum. Sok szeretettel köszöntöm a vendégelőadókat és várjuk az együttműködést. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Dagmar Schumachert mindenek előtt. Mauricio Escanyero, nagykövet a az Európai e, Unió, a Mexikói e, Európai Uniós nagykövet, nagykövetet, Madame Mara Marinaki, az EKS ehm, e ehm, nagykövete, és ehm, a nők béke és biztonsági témában, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának az egyenlőség témájában működő bizottságainak nagykövete. Néhányan már kaptunk lehetőséget arra, hogy bilaterálisan részt vegyünk, találkozzunk, és azt látjuk, hogy olyan nagy a lelkesedés, olyan sok az energia ebben a témában, és ez tényleg egy fantasztikus Mexico City rendezvény lesz. és aztán utána majd Párizsban júliusban szervezzük a következő mm, ülést. Nincs olyan hosszú bevezetőm, mert kiváló hozzászólóink vannak, akik bemutatják nekünk ezt a rendezvényt, az együttműködési lehetőségeket, és ezzel megadnám a szót Dagmar Schumachernek, az ENSZ nőjogi fejlesztési alapjának brüsszeli irodájának vezetőjének. Köszönöm szépen, Evelyn, a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy a mexikói nagykövettel, a francia nagykövettel és az LKS képviselőivel itt lehetek közösen, és részt vehetünk ezen a rendezvényen. Köszönöm a FAM szakbizottság titkárságának is a szervezési munkát. Nagyon is aktuális ez a rendezvény, ez a mai rendezvény. A 2020-as konferenciát készítjük elő, és fantasztikus lehetőségek állnak előttünk hogy az egyenlőség, nemek közötti egyenlőség elérésében ö, elérésében előrelépést érjünk el. Az ENSZ 75. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Öt évünk van a fenntartható fejlődési célok eléréséig. Az, a nők, a béke és a biztonság Mm, egyezményének elfogadását is ünnepeljük, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2019-ben emléksz, emlékezzünk meg a SZEDO 40. évfordulójára. A nemek közötti egyenlőség támogatásában ez elengedhetetlen. Tehát tényleg ez egy nagyon erős és ütős energiát ad nekünk arra, hogy ezt a témát előre eh, vigyük. A Nemzedékek közötti egyenlőség fórumát miért szervezzük meg? Számos oka van ennek. Először is a civil társadalmat be akarjuk vonni, és a többi eh, érdekelt felet is, eh, akik fontos szerepet játszanak, a civil társadalom, a kormányok, a magánszektor, az egyetemek, az Európai Parlament, az Európai Uniós intézmények, mindenki, a közvélemény, mindenkit mobilizálni kell annak érdekében, hogy valóban előrelépést érjünk el. Ahogy a főtitkár is elmondta, a nemek közötti egyenlőségben visszaesés Eh, épp, eh, kerül, visszaesésre került sor, és ezt vissza kell fordítani, vissza kell jutnunk eh, az eddigi pozícióba ami az nemzedékek közötti egyenlőség fórumát illeti, a mexikói kormányjal együtt eh, szerveztük ezt eh, május 7-én, 8-án, illetve a francia kormányjal július 7-e eh, és 10-e között. Nagyon hálásak vagyunk, nagyon köszönjük a támogatást, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség. Ami az előrelépési lehetőségeket illeti, ahogy mondtam, ez egy utazás. Az utazás idén kezdődött, sok nemzeti ö, ö, áttekintést kaptunk a világ 160 ilyet kaptunk, ami a pekingi akcióplatformot illeti, amely 25 évvel ezelőtt indult. Látjuk, hogy mi történt az előrelépést illetően, és azt is látjuk, hogy hol vannak a hézagok, Látjuk a hiányosságokat, az első eredmények most merülnek fel, elemezzük ezeket a e, nemzeti e, felülvizsgálati terveket, de a regionális konzultáció is folyik. Most e, zártuk le a regionális konzultációt Ázsiában, az európai az október végén volt, lehet, hogy önök közül néhányan voltak ott. Ez egy nagyon fontos folyamat, amely aztán a főtitkár jelentését anyagát fogja adni, amelyet az év elején fognak be, bemutatni, és ez fogja a nők helyzetével kapcsolatos május, március 9-i rendezvény témáját adni. Nagyon örülök az Európai Parlament delegációnak az Európai Unió jelenlétére eh, tud, is tudunk számíton, számítani. Ez a CSV, eh, ez eh, nagyon fontos lesz, nem következtetések lesznek ennek a végén, hanem egy politikai nyilatkozat, és ez már a CSV első napján E, elfogadásra kerül. Azt reméljük, hogy miniszteri szinten magas szintű részvétel lesz, és azt várjuk, hogy a CSV, CSV e, nagyon e, meghatározó ülésére kerül sor. Aztán Mexikóban lesz május 7-én, 8-án ez a fórum. A nagykövet részletekbe megy majd mindjárt ez a generációk nemzedékek közötti egyenlőség fórum első nyitó rendezvénye lesz, és aztán jövő évben, július 7-én, 10-én Párizsban folytatjuk. Mi, milyen eredményt várunk ettől a fórumtól? Ez egy mozgalom, ez a civil társadalmat bevonja, bevonja a fiatalokat. Egy anekdotát szeretnék megosztani önökkel. Nagyon sok rendezvényen vettem részt az elmúlt hetekben, hónapokban, és hogy a fiatal fiatalokat megkérdezem, hogy ismerik-e a pekingi akciós platformot, de sokan nem ismerik. Ugyanis ezek a pekingi eh, témák pedig nagyon fontosak számukra, és nagyon nagy érdeklődést mutatnak maguk iránt, a témák iránt, a dokumentumot azonban nem, ér, nem ismerik és mi a nemzedékek közötti egyenlőség fórumon pont azt akarjuk elérni, hogy bevonjuk őket, hogy hallathassák a hangjukat, hogy elköteleződjenek a téma iránt. Másodszor az úgynevezett akciós koalíciókat akarjuk támogatni. Ez több szereplőből álló öm, csoportokat jelent, a nemek közötti egyenlőség témájában a különböző célkitűzések mellett elköteleződő csoportokról van szó. Ebben lehetnek a civil társadalomból, a vállalkozók részéről, kormányokból. Hogyha bárki késznek érzi magát a nemek közötti egyenlőség hiányosságainak leküzdésére, akkor ebben részt vehet három feltétel mellett. Ha kormány szeretne részt venni benne, akkor a legmagasabb szinten kell képviseltetnie magát, állam vagy kormányfői szinten. A kormány nemzeti vállalást kell, hogy tegyen arra, hogy mit vállal a nemek között egyenlőség iránti harc, érte küzd, folytatott harcban, és harmadszor pedig általánosságban globálisan a gender agendát el kell fogadni. Mi aktualizálni fogjuk a fórum anyagát, kérem ezt kísérjék figyelemmel az interneten, és azt is szeretném megemlíteni, hogy ugye Mexió, Mexikó és Franciaország lesznek a helyszínek, de lesznek szatellit rendezvények is, más országok bevonásával is. Itt eh, ennyiben hagynám, várom a vitát, amit eh, önökkel együtt szeretnénk folytatni. Ma a párbeszéd első napját eh, ünnepeljük, szoros együttműködésre van szükség, rendszeresen találkozni kell a CSV kontextusában is, hogy ez a fórum, ahogy az elnök asszony ékes szólóan mondta, valóban egy speciális pillanatot élünk meg, és a nemek közötti egyenlőség témája elektrizálja a az érdeke, érdeklődőket. Köszönöm szépen, és akkor most megadom a szót a következő hozzászólónak. Lind Regner. Köszönöm szépen, köszönöm Evelyn Regner elnök asszonynak a lehetőséget. Tisztelt nőjogi szakbizottsági képviselők, tisztelt nagykövetek, tisztelt külügyi szolgálati képviselő, számomra, mint mexikói nagykövet számára, számára nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ezen az eseményen. Nagyon lelkesen jöttem ide. Arról fogunk beszélni, hogy 2020-ban hogyan összesíthetjük erőinket, hiszen a nők egyenlősége, a nemek közötti egyenlőség egyik nagy témánk lesz majd jövőre. Az első nőjogi konferenciát egyébként 1975-ben mi szerveztük. Beijingben, Pekingben, 95-ben is volt egy nagyon fontos, nagyon fontos konferencia, és a következő fórum pedig 2020 májusában lesz. Mexikó számára ez egy nagyon fontos esemény. López Obrador elnök úr és Mexikó jelenleg változást él meg, progresszív agendát próbálunk megvalósítani, és a nemek közötti egyenlőség ennek egyértelműen a középpontjában van. Egy úttörő jogszabályalkotási programot is meg, próbáltunk megvalósítani. Szeretnénk a valóságban is mindenért többet tenni a nemek közötti egyenlőségért, eh, így a, eh, így a szenátusban, tehát a, eh, a mexikói parlament két kamarájában, illetve a kormányban is szeretnék megvalósítani a nők jelenlétét. Egyébként mind a két kamaráját a mexikói parlamentnek nők vezetik. Egyértelműen feminista megközelítésről van szó. Marcelo Ebrar és elmondta ezt szeptemberben egy ENSZ konferencián. Sok dolgunk van még, nemzeti szinten is, és nemzetközi szinten is. Mexikóban hihetetlen kihívásokkal kell szembenéznünk. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk a 2030-as agenda mellett, a nemzetközi szinten is sokat teszünk ezért. Úgy látjuk, hogy a nemek közötti egyenlőség egy olyan horizontális kihívás, amiért mindent meg kell tenni. Ahogy az előttem szóló elmondta, a nemek közötti egyenlőségért folytatott harc olyan harc, ahol megfelelő lendületet kell biztosítani, kitartónak kell lennünk, meg, mert olyan területeken is, ahol sikerült már elérni bizonyos eredményeket, itt is sajnos láthatjuk a visszalépést. 2020-ban a 2020-as agendát tehát meg kell próbálni minden áron elérni és teljesíteni. A képviselők, a parlamenti képviselők egyrészt jogszabályokat alkotnak, másrészt pedig nagyon fontos az ellenőrzési jogkörük. jogkörük. Örömmel működünk együtt az Európai Unióval ebben a kérdésben, az új Európai Bizottsággal is. Az új Európai Bizottság megpróbált úgy felállni, hogy megvalósult a nemek, megvalósul a nemzek, nemek közötti egyenlőség, tehát egyenlő számban férfi és próbálták megpróbálták elérni azt, hogy egyenlő számú férfi és nő legyen a kollégiumban, és novemberben multilaterális kérdésekben volt is már egy ülésünk, az emberi jogi államtitkárunkkal egyeztettek már, és 2020 elején lesznek újabb megbeszélések is, de említeném még a Spotlight nevű programot is. Ez is arról szól ez a program, hogy az Európai Parlamenttel együtt tudunk működni ilyen nagyon nehéz, nehezen megoldható kérdésekben bilaterális módon, illetve biregionális módon és nemzetközi módon is, nemzetközi fórumokon is együttműködünk az EU-val. A mexikói fórum az ENSZ nők fórummal egyetemben, illetve a Párizsi fórum befogadó fórum. Minden érdeklődő számára nyitott, mindenki számára, aki foglalkozik a nemek közötti egyenlőséggel, és természetesen a parlamentek számára is nyitott ez. Pozitív agendát szeretnénk megvalósítani, egyfajta lendületet adni a különböző nemzetközi fórumoknak, és szeretnénk, hogyha lehető legnagyobb prioritást élvezni a nemek közötti egyenlőség, illetve a fenntartható fejlődés is. Nemzetközi elkötelezettségre van szükség, hogy határozott eredményeket érjünk el, és hogy a Peking plusz 25-ös célkitűzéseinket el tudjuk érni. A májusi fórummal azt hiszem, hogy tudjuk azt hangsúlyozni, hogy ez egy nemzetközi harc, amely mindenki részt vesz. Ki kell emelni a feltörekvő és fejlődő országokat. Az Európai Parlament jelentős szerepet fog játszani. Ne felejtjük, hogy a Európai Unió és a parlament egyik főszereplője lehet ezen a fórumon. Szászoli úrral és a parlament közi delegáció elnökével több megbeszélést folytattunk már le, és a cél az, hogy minél szorosabb, minél jobb munkát tudjunk végezni a, a fórum megszervezésében. Szeretnénk nagyon szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel, illetve az Európai Bizottsággal. Örülünk annak, hogy az Európai Bizottság elnöke, illetve itt a FEM szakbizottság elnöke is híve az ilyen típusú fórumoknak, és szeretnénk a szakbizottságot meghívni erre a fórumra. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament, illetve a szakbizottság is képviseltetné magát a mexikói fórumon. Sokat segítenének nekünk ezzel, és nagyon lelkesen, nagy szeretettel várjuk őket. szeretném, hogyha közösen mi lennénk ennek a témának a bajnokai, illetve Massimiliano Izmeridio elnökkel és a bizottság tagjaival már folytattunk megbeszéléseket. Szeretném, hogy a szövetségesek lennénk, és mindannyian kiállnánk közösen válvetve emellett a szép cél mellett. Az Európai Bizottságot is meghívjuk. Szeretnénk, hogyha ők is sokan jönnének, és aktívan részt vennének a mexikói fórumon. Sőt, a segítségüket is kérjük. A különböző munkacsoportokkal eh, folytatjuk a beszélgetéseket. Egyrészt a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó biztos eh, kabinetjével is, illetve az egyenlőséggel foglalkozó eh, biztos kabinetjével is. Szeretném tehát, ha az Európai Unióból minél többen jönnének el. Még egy utolsó gondolat. Várjuk Önöket Mexikóban. A nemek közötti egyenlőség konferenciáján ezt, ezt a fórumot egyébként ugyanazon a helyszínen fogjuk megrendezni, mint a 75-ös konferenciát, szimbolikus tehát ilyen szempontból is az esemény, ez egy hatalmas előrelépés lesz majd, az, legalábbis ennek szánjuk, és az imént beszéltünk a Párizsi fórumról is. Peking plusz 25-ről szóló megemlékezés kapcsán én azt szeretném elmondani, hogy reméljük ez nem csak egy megemlékezés lesz, hanem Szeretnénk, hogyha egy globális elköteleződés fogalmazódna meg, szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, a 2030-as agendát próbáljuk teljesíteni, ez egy történelmi kihívás, mi elkötelezettek vagyunk ez iránt, és a mexikói követség mindent megtesz annak érdekében, hogy ez meg tudjon, meg tudjon valósulni, és én személy szerint is elkötelezett hibe vagyok ennek az agendának, illetve ennek a fórumnak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, nagykövet úr. Most pedig a francia nagykövet következik, parancsolja. Hola, asszony. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt eh, nagykövetek! Először is eh, Delfin nagy nagykövet nevében elnézést kell kérnem, neki kellett volna itt most részt venni, hogy a júliusi Párizsi generáció közötti egyenlőség fórumot bemutassa. Hát Franciaországban éppen sztrájk van, ezért nem tudott eljönni, úgyhogy elnézést kér, és amint ennek vége, amit lehetősége lesz rá, akkor ellátogat Brüsszelbe. Köszönöm szépen, hogy megszervezik, megszervezték ezt az ülést, és ennek köszönhetően én most bemutathatom, hogy mit várunk a párizsi rendezvénytől. Nyilván tudják, hogy milyen nagy elkötelezettséget vállalt Franciaország a nők egyenlősége érdekében, illetve a multilateralizmus mellett is letettük a garast, amit agasztónak látunk, hogy ez a nők jogait tekintve is a multilateralizmus kezd visszaszorulni. Ami pedig a generációs egyenlőséget zászlajára tűző fórum lehetőséget tesz nekünk arra, hogy a női jogokat középpontba helyezzük. Egy olyan folyamaton keresztül, amely progresszív, inkluzív és a konkrét célkitűzésekre helyezi a hangsúlyt kezdődött Pekinggel, és aztán utána nagy előrelépésekre került sor. Franciaország nagyon is elkötelezett ezen a területen, a G7 elnökeként is, ami éppen most folyik, és a mexikói e, májusi találkozó vagy rendezvény után e, Párizsban 2020-ban e, július 7 és 10 között lesz tehát a francia rendezvény, és ez lehetővé teszi, hogy az ENSZ nőjogi témájában egy következő rendezvényt szervezünk, ami illeszkedik egy rendezvény sorozatba. A különböző szereplők, az államok, a magántársadalom, a civil társadalom, a magángazdaság részvételével tartsuk ezt meg. Ehhez mindenkit mobilizálni kell, az NGO-kat, vállalkozásokat, az államokat, hiszen a kormányok azok, amelyek koalíciókat tudnak kialakítani, és így tudunk mobilizálni és különböző üzeneteket elküld, eh, megfogalmazni. Konkrét lépésekre van szükség eh, és itt a civil társadalom üzenete is rendkívül fontos. Azt is el szeretném mondani, hogy az e koalíció kialakítása, kialakítását célzó folyamat már elindult, még ez nem nincs lezárva, valószínűleg 5-7 ilyen koalíció lesz, elég átfogó témákban. Például beszélhetünk a klímáról, a nők elleni erőszakról, illetve a szexuális és reproduktív jogokról. És a miniszteri eh, mexikói találkozó után az állam és kormányfőket szeretnénk eh, összehozni, és a civil társadalommal, a eh, magángazdasággal egy asztalhoz ültetni, hogy ezen koalíciók megindulhassanak, és a nemzet, a ENSZ keretén belül bemutatni az eredményeket. Mindannyiunknak, mindannyiunktól elvárható, hogy nekiálljunk a munkának, feltűrjük az ingújat, és mobilizáljuk az egész közvéleményt, az Európai Uniót, az intézményeket, a bizottságot, a parlamentet, mindenkinek van szerepe, és emellett az adott országokban is a kormányok, a civil társadalom, a magángazdaság mobilizálására az üzeneteinket kommunikálni kell. Először Mexikóban, és aztán Párizsban, ezek után a, minden résztvevő, aki számított lesz, körülbelül 250 ezer részvétel 2500 eh, eh, résztvevő lehet majd eh, Mexikóban, és 5000 Franciaországban, Párizsban. Tehát azt, ez is azt mutatja, hogy elég erős részvételre számítunk. Remélhetőleg a párizsi eredmények elég produktívak lesznek ahhoz, hogy ezt a folyamatot aztán követni tudjuk, és 2025-ben konkrét célkitűzéseket tudjunk megvalósítani amelyek aztán a 2030-as agendában is szerepelnek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig ki nagykövet következik. Köszönöm szépen. Üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen, hogyha ez a három kiváló, ez a három kiváló hozzászóló után egyszerűbb a feladatom, mert a lényegi dolgokat már elmondták. Amit szeretnék kiemelni, az az Európai Unió pozíciója, illetve az, hogy megnézzük, hogy hogyan szeretnénk egy ilyen ambiciózus és nagy kihívásokat tartalmazó célkitűzésnek megfelelni, mint a generációk egyenlőségét célzó fórum. Ez egy nagy kihívás, hiszen 2020-ban kerül megrendezésre, és számos fontos évforduló köré szerveződik ez, amelyek összekapcsolódnak a nők helyzetének javításával. Általános, általánosakban az ENSZ eh, eh, esélyegyenlőség és női jogi agendájának eh, keretébe illeszkedik ez. Fontos, hogy leltárt vonjunk, megnézzük, hogy mit értünk el az évek során. Pek- Peking után 25 évvel, 20 évvel a 13-25-ös határozat <clears throat> után, amelyet az ENSZ biztonsági tanácsa elfogadott, és, amelyek a, és amely a nők a biz, békés biztonság kontextusában született, és a fenntartható fejlesztési célok, a 2035-ös 30-as célok 5 évvel azok elfogadása után. Ez egy nagyon ambiciózus szint, a leltárvonás fontos feladata vár ránk, és ennek köszönhetően mindannyian jobban látjuk majd a sajnos jobban látjuk a hiányosságokat, mint az előrelépést, mint az eredményeket. Persze volt előrelépés, van előrelépés, számos terület, területen jobban állunk, mint 20-25 évvel ezelőtt, de ahogy Dagmar Schumacher, kedves barátnőm elmondta, elengedhetetlen a visszaesést megszüntetni nem állhatunk rosszabbul, mint akkor, amikor eh, megkezdődött ez a munka. Nem várhatjuk, hogy a jövő egyszerűbb lesz a nők számára és a lányok számára. Tudatában vagyunk annak, hogy az emberi jogok általánosságban, és különös tekintettel a női jogok, eh, ezek eh, támadás alatt vannak, főleg az olyan társadalomokban, amelyek nagyon kiszolgáltatottak vagy, vagy sebezhetőbbek a visszaesés tekintetében, és az Európai Uniónak pedig erkölcsi kötelezettséget kell vállalnia, ki kell állni az emberi jogok és a női jogok mellett. Nem csak a 28 tagállamban, de világszerte is. És ez egy olyan felelősség, amit nagyon komolyan veszünk. Ezért Abszolút támogatjuk a generációk közötti egyenlőség kezdeményezését. Szorosan együttműködünk mind Franciaországgal, mind Mexikóval, és nyilván az ENSZ eh, nőjogi kollégáival, hogy tényleg sikeres legyen ez a rendezvény. Számos olyan elem van, amelyet megfelelően eh, középponti helyre kell helyezni, a generációk közötti egyenlőség témájában, amelyek teljes támogatást kell, hogy kapjanak az Európai Uniótól, és ez meghatározza majd az új és friss megközelítésünket is, amely az új bizottságban is tükröződik, az elnökének köszönhetően, elnök asszonyának köszönhetően, és öt tovább olyan öt biztos, illetve alelnök van, akiknek feladata körébe tartozik a nők esélyegyenlősége, a nők helyzetének javítása, és ezek a női jogi témák. Ezek a politikai és lényegi kötelezettségvállalások, ez a nemzedékek közötti egyenlőség kezdeményezését támogatják. Már egy, van egy műveleti keretünk a Spotlight Initiative keretében, ahogy ezt megemlítette az előttem szóló, és igyekszünk segíteni a nők elleni erőszak megszüntetésében a világ bizonyos területein, és a kormányokkal közösen, és a civil társadalommal, és más fontos szereplővel közösen megpróbáljuk felgyorsítani az előrelépést, hogy megszűnjön az erőszak minden formája, amely eh, nőket túl sokáig eh, kínoszta. A nők ellen erőszak egy olyan terület, eh, amelyben az Action Coalition nagyon fontos eredményeket érhet el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a többi területen ne lennének olyan elemek, amelyekben fontos az előrelépés. Várjuk azt a koncepciós anyagot, amely, amelyet minél hamarabb el kell készíteni, azért, hogy jobban, szorosabban megvizsgáljuk ezt a kérdést, és konkrét eh, eh, ígéreteket tehessünk. Ami az Európai Uniót illeti, fontosnak tartom, hogy a generációk közötti egyenlőség kezdeményezésében aktívak kell, hogy legyünk, el kell kerülni a duplikációt, valódi jó eh, kiegészítő jellegre kell koncentrálni a fellépések keretében, és az összes intézmény szeretnénk felsorakoztatni a kezdeményezés mögé, a parlamentnek külön prominens szerepet szánunk. És végül, de nem utolsó sorban, 2020-ban az új bizottsággal új stratégiát fogunk kidolgozni a nemek között egyenlőség témájában. Ebben nagyon lelkesek vagyunk és elkötelezettek. Remélhetőleg 2020 eh, elején ezt el tudjuk fogadni. Eh, von der Leyen elnök asszony ezt eh, Helena Dali új biztosra bízza ezt a feladatot, aki a nemek között egyenlőséggel foglalkozik, és emellett a Spotlight kezdeményezést is hangsúlyozzuk, és igyekszünk az Európai Unión belül és kívül a kiterjeszteni a stakeholderek körét, elérni több országot, több területet elérni, ahol az erőszak még mindig jelentős, és ami ellen fel kell lépni, és amit szeretnénk megszüntetni. És kezdjük a, a konzultációt, és nagyon a parlament felé tekintgetünk, hiszen kiváló támogatást kapunk tőlük a következő Gender Action Planre, és ez a meglévő Gender Action Plant kiterjeszteni, és a célkitűzéseit is kiterjeszteni. És várjuk a parlament támogatás, és szeretnénk elkötelezettséget vállalni annak érdekében, hogy a nők és a kislányok életét javítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólóknak. Eh, Henriette Geiger igazgató is itt van a bizottság részéről, tessék. Madam Chair, and sorry. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy késtem. Beszorultam egy liftbe. Örültem volna, hogyha a korábbi napirendi pontoknál itt lehettem volna, a Nairobi konferenciáról szóló megbeszélésen is szerettem volna itt lenni, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen olyan együttműködés az EU részéről, amiben a jövőben is részt kell venni. Az előttem szólók a legfontosabb dolgokról már szóltak, főleg márám, én azt szeretném elmondani, hogy igen, az Európai Bizottság teljes mértékben elköteleződött a nemek közötti egyenlő, egyenlőség mellett. Jutta Opilainen és von der Leyen asszony egyértelműen elkötelezettek a nemek közötti egyenlőség témájában, és biztos az, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a mandátum alatt eléri a célkütőzéseket, politikai súlyát beveti majd ennek érdekében. Ahogy Mara is elmondta, nemzetközi szinten mindenképpen kell tenni valamit a nemek közötti egyenlőségétől, új lendületet kell adni ennek a folyamatnak, és a, a különböző intézmények közötti együttműködés is ezt segíti. Ott van aztán a Spotlight nevű program, itt egyértelműen egybe esés van a nemek közötti egyenlőség fórumával hozzáadott értéket kell teremtenünk nekünk és Európai Uniós intézményi szinten, és ahogy elhangzott, minden férfire és nőre szükség van ezen cél érdekében. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyünk sikeresek. Tehát nem szabad engedni, a nyomásnak ki kell tartanunk. Action Coalitions mellett is kiállunk majd. Megnézzük, hogy hol tehetünk hozzá bármit is, hozzáadott értéket hol teremthetünk. Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, mindenképp szükségünk van a civil szervezetekre, hogy a mexikói nagykövet is mondta, a szociális normákat kell megváltoztatni, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha a lehető legnagyobb mértékben részt vesz a civil társadalom is. Tehát a koalíciót a lehető legtágabb értelművé kell tenni, ahogy a francia nagykövetség képviselő is, elmondja is, is elmondta, a magánszférát is be kell vonni. Jó lenne, hogyha 2020-ban az EU a lehetőleg erőteljesebb hangon szogna föl. Az összes intézménynek ki kell nyilvánítani a véleményét, az összes tagállamnak. Csak így érhetjük el azt az eredményt, amit el szeretnénk élni. Úgyhogy kérem szépen, számíthatnak az Európai Bizottság teljes támogatására. Köszönöm, jaj, de szép szavak! Most pedig a tagállamok, most pedig a képviselők következnek, Francis. Jó reggelt kívánok! Mindenkinek köszönöm ezeket az előadásokat, bemutatásokat. Hadd mondjam el azt, hogy annyira bátorító dolgokat lehetett eh, itt hallani. Örülök, hogy ennyire elkötelezett mindenki, és örülök a szakértelmüknek is. Már az a tény, hogy ezt meghallgathattuk, nagyon jó volt. Köszönöm a szervezeteik, intézményeik, országaik elkötelezettségét, Franciaországra és Mexikóra gondolok, már több mint 20 éve foglalkozom nőjogi kérdésekkel, és a mexikói nagykövetnek azt mondtam el, hogy emlékszem, amikor egy ír, egy darab írnő ment el a 70-es években a mexikói konferenciára. Hát azóta elég sok minden történt, de egy, egy darab ír nő látogatott el tőlünk a mexikói, a mexikói fórumra, és ő mondta el, hogy mi történt. Tehát egyértelmű, hogy változás történt azóta, de valahol el kell kezdeni, az is biztos. Néhány általános jellegű észrevétel. Sok minden, amit elmondtak, az kiemeli, hogy mire is van szükség, mit kell tennünk. A nemek közötti egyenlőség témájában az emberek azt gondolták, hogy ez egyszer, ennek egyszer majd vége lesz. Valamit el kell érni, és aztán a nők végre befogják a szájukat, és nem lesz többé ez téma. A különböző nemzetközi konferenciákon egyértelművé válik, hogy ez olyasmi dolog, mint a fejlődés. Ez egy folyamat, egy változó dolog, új formát kap. Én örülök, örülök annak is, hogy ezt az új nevet kapta ez a fórum, generációk közötti párbeszéd, generációs generációk közötti egyenlőség, és ez azt jelenti, hogy vannak hagyományos témák is, illetve új témák is. Széles koalíció, erre van szükség, és fontosnak tartom, hogy a fiatalok is eljöjjenek, illetve az egész folyamat részesévé váljanak. De ugye, korábban beszéltünk arról, hogy Nairobi-ban hogyan lépett fel az Egyesült Államok, Szerintem nagyon fontos az, hogy ott legyenek a legmagasabb szintű vezető politikusok is. Politika, a politika igen komoly változásokat idézhet elő, és azt szeretném kitűzni célként, hogy a, a lehető legmagasabb szinten képviseljék magukat a politikai vezetők. Emlékszem, mikor Hillary Clinton elment a pekingi nőjogi konferenciára. Én is ott voltam. Az ilyen típusú jelenlét nagyon nagy súlyjal bír. A második dolog, amit mondani szeretnék, ez a nemzeti szinten való kommunikáció fontossága. Én nem szeretnék senkit sértegetni, de szerintem az utca embere tudja, hogy mi az, hogy generáció közötti egyenlőség, nem tudja, hogy mi fog történni. Franciaország és Mexikó képviselői elmondták, hogy komoly üzeneteket kell tudni átadni ezen konferenciával kapcsolatban, és bizony ehhez forrásokat is mozgósítani kell. Pekinget nemzetközileg elismerték azt a konferenciát, és a utána bekövetkező változások szempontjából ez elengedhetetlen volt. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni a konferenciák szervezésekor. Egyfajta újra csomagolásra is szükség van, így lehet fenntartani az emberek érdeklődését ez iránt, és hát tudjuk, hogy mennyire fontos kérdésekről, problémákról van szó, meg kell tartani az érdeklődés és a részvétel. Szerintem a napirend nagyon jó, a program nagyon jó, megvan a szükséges hozzáértés, szakértelem, illetve a statisztika is megvan. Amit Nairobi-ban hallottunk, az tényleg az embert nagyon, az embere nagyon nagy hatással van, nagyon-nagyon súlyos problémák vannak a világban. Bizony nagyon komoly politikai nyomás is helyeződik a női jogokra, viszont tudni kell azt is elismerni, hogy bizonyos területeken e- eredményeket értünk el. Köszönöm. Kriszula következik. Köszönöm, Evelyn. Köszönet az előadóknak. Új képviselő vagyok. Franciaországot képviselem, és örülök, hogy itt lehetek. Az Európai Parlament részt vett a Nairobi konferencián, és egyértelmű, hogy a párt megosztottságon rég túlléptünk, minden európai parlamenti képviselőnek ugyanaz az elképzelése, szeretnénk a nőjogok mellett kiállni. Beszéltünk a női jogi szakbizottságról, a bizottság elnökéről, az Európai Bizottság elnökéről, de mindenképpen el szeretném mondani azt, hogy az új fejlesztési biztos, vagy nemzetközi partnerség biztos, Jutta Urpilainen asszony szintén elkötelezte magát a, emellett a kérdés mellett, és a meghallgatáson is elkötelezte magát a GAP 3 mellett, Az Európai Bizottság tehát prioritásként kezeli ezt, Dali és Urpilainen biztosok közösen fognak majd dolgozni, ők fogják az európai értékeket képviselni és megmutatni, nem csak Európában, hanem az egész világon. A Women Peace and Security szintén mutatja azt, hogy az európai külügyi szolgálat is kiáll ezek mellett az értékek mellett. A CSW, Mexikó, Párizs, ugye ez egy folyamat, és a folytonosság lényeges dolog. A civil társadalom, a fiatalok, az, a férfiak is nagyon aktívak, ők is sokat tesznek az egyenlőség megvalósulásáért. Most arra lenne szükség, hogy mi és az államfők is elkötelezzék magukat. Az elnököm, Emmanuel Macron is prioritásként kezeli ezt, tehát Franciaország kitűzte zászlójára azt, hogy megvalósítja a nemek közötti egyenlőséget. Tehát a teljes társadalmat magunk mögött kell tudni. Az oktatásnál kezdődik ez a munka az iskolában, az, a nemek közötti egyenlőség így fokozatosan természetessé válik majd. Utolsó gondolatként azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament és a Női Jogi, illetve a Fejlesztési Bizottság is szeretne főszerepet vállalni a szervezésben, is nagyon örülök annak, hogy részt vehetünk az ilyen típusú konferenciákon. Köszönöm. Köszönöm, Jackie Jones következik, és utána Maria Manuel. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallgattam ezeket a hozzászólásokat, beszédeket. Hallható, amit mondok? Szívet melengető, hogy a politikai elkötelezettségén magas szintű ebben a témában. Dagmának föltennék egy kérdést, ha lehet. A jövő évi CSW-vel kapcsolatos ez. Ugye a politikai kinyilatkozásokat hallunk, nagyon sok konferenciát szerveznek jövőre. Öt évvel ezelőtt a csw volt egy politikai nyilatkozat is. És egyértelmű, a civil társadalmat is magunk mellett kell tudni. Sajnos pontosan ezeken a fórumokon csökken a civil társadalom részvétele, az Amerikai Egyesült Államokra gondolok, a civil társadalom számára gyakorlatilag nincs elegendő forrás ezzel, ennek érdekében. Tehát jó lenne forrásokat gyűjteni és aktivistákat meggyőzni. Kérdezem, hogy a civil társadalom hogyan hallathatja hangját. Van egy például egy nyilatkozat vázlat, amit ők aláírhatnának, vagy megalkothatnának, hogyha azt akarják, hogy nagyon nagy legyen a támogatottság, akkor be kell vonni őket, és mindenképpen forrás hiányjal küzdködnek, nem tudnak egész egyszerűen elmenni ezekre a konferenciákra, nem tudnak hozzászólni. A második kérésem, nagyon fontos, hogy sokféle véleményt halljunk, ne ugyanazokat a beszélőket hallgassuk meg, előadókat minden évben, minden fórumon, más véleményekre is nyitni kell, hogyha azt akarjuk, hogy széles legyen a támogatottság, akkor ezt csak így tudjuk elérni. Köszönöm, Maria Manuel. Köszönöm szépen az előadásokat, hozzászólásokat. Portugálul fogok beszélni. Vannak itt tolmácsok is. Um, Eu penso que é muito importante este esforço conjunto. Gostaria também de sublinhar aqui. Köszönöm. Azt gondolom, hogy mindenképpen össze kell fognunk. São muito grave. Úgy gondolom, hogy át kell kerülnünk az átfedéseket. Vannak problémák, amelyekkel mindannyian az összes szervezet minden szinten szembesül. Ezeket már megemlítettük az előző bizottsági ciklusban, is próbálták ezeket megoldani, például a nemi szervek megcsonkítása, nemi alapú megkülönböztetés, nők elleni erőszak. Sajnos ezeket a problémákat nem sikerült megoldani, ezek perzisztens problémák, amelyek még nincsenek teljesen megoldva, és amelyek újra tudják majd mozgósítani az embereket. Úgyhogy fontos, hogy folytassuk a Nairobiban megkezdett vitát. Sajnos ezekre a problémákra nem találtunk problémát, legyünk ezért szerények. Meg kell, hogy előzzük azt, hogy megforduljon a trend ez sajnos részint már bekövetkezett. Már nem beszélhetünk azokról a arról a lelkesedésről, mint korábban, és ezek komplex problémák, komplex megoldásokat igényelnek. Újra fel kell ráznunk a közvéleményt. Folyamatosan tovább kell napirenden tartanunk ezt a problémát, és természetesen statisztikákkal kell alátámasztanunk ezt, ugyanis az emberek nem értik meg a problémát, és hogyha nem értik meg a problémát, akkor nem is fogjuk megtalálni a megoldást. Tehát folytatnunk kell a harcot, de ezzel egyidejűleg, és ezért is várom már ezt a fórumot. Ezen a fórumon a 21. század problémáiról is szót kell ejtenünk. És hogyha, e, és hogyha ezt tesszük, akkor hangunk is növekedni fog. Beszélnünk kell azokról a problémákról, amik mindenkit, minden országot érítenek, és amiről önök itt beszéltek. Így például a nők munkalehetőségei, lehetőségei, a jövő orientált szektorokban a nők részvállalása. Ezekről is információra van szükségünk. Mennyire vannak jelen a nők ezekben a szektorokban? Ezek új problémák, a 21. század problémái. Úgy gondolom, hogy erről is kell vitát folytatnunk majd a Nemzedékek Egyenlőségének fórumán Mexikában szeretnék köszönetet mondani a mexikói nagykövetnek azért a lelkesedésért, és azért a kapcsolattartásért, amit a múltban tapasztalhattunk a részéről. Franciaország nagykövete is ott lesz, az Európai Bizottság képviselői is, egy igazi együttműködés fog létrejönni, és akkor talán majd öt év múlva majd sikeresek és boldogok leszünk az eredmény látán. De most még nincs itt az ideje az ünneplésnek. Lina következik, elnézést, egészségügyi gondjaim voltak, úgyhogy késtem. Szeretnék azzal kapcsolatban észrevételt megfogalmazni, amit a bizottság képviselője mondott. Az új bizottságnak vannak genderrel kapcsolatos elkötelezettségei. Egy fontos dolgot el szoktunk, fele, el szoktunk felejteni. A nők gazdasági szerepvállalásán, szerepvállalásával is szeretnének foglalkozni, illetve hogy nagyobb szerepet tudjanak vállalni. Eddig valójában nem egyenlőségi politikát láthatunk a bizottság részéről, hanem hogy a nők foglalkoztathatóbbak legyenek. Férfiak, nők részt, vennek, részt vesznek a munkaerőpiacon, de nem egyforma az ő részvételük, és nem egyformán jutnak hozzá, a, vagy férnek hozzá a munkaerőpiachoz. Tehát, hogyha továbbra is ilyen foglalkoztathatósági megközelítésünk lesz, akkor a dolgok nem fognak megváltozni. Gazdasági és makrogazdasági szakpolitikákra van szükség. Ott vannak például a megszorítási politikák az Európai Unió részéről. Ezek egyértelműen a nők ellen voltak, tehát kifejezetten rosszat tettek a nemek közötti egyenlőségnek. Tehát nagyon fontos, hogy a gazdasági politikákban is horizontális, tényleg horizontális szerepet tudjanak játszani az ilyen típusú politikák, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikák. Tehát a gazdaság politika középpontjában kell, hogy helyet kapjon ez a megközelítés nem lehet csupán a szociális, vagy a foglalkoztathatósági, vagy rászorulókra vonatkozó politikák közé tenni ezt, a gazdaságpolitikában is meg kell jelenni. Köszönöm szépen, Pieret következik. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, a résztvevőknek. meggyőző ez a lelkesedés, és köszönöm az elkötelezettséget, köszönet a mexikói nagykövetnek, illetve a francia nagykövetség képviselőjének. Szeretném, hogyha a fórumon meghallgatnánk azokat a nőket is, akik általában nem szoktunk meghallgatni. Európa országaiban élő migráns nőkre gondolok, Sok ilyen nő van, viszont nem szoktak részt venni a különböző nemzetközi fórumokon. A partnerségi biztos azt hiszem, megtehetné azt is, hogy az elfeledett nők felé nyissunk, illetve az olyan az olyan különböző szervezetek felé, akik ezeket a nőket képviselik, sok olyan probléma megjelenik, amelyeket ezeket a nők otthonról, a saját kultúrájukból hoznak, és ezek a nők is szeretnének valamit hozzátenni Európa új arcához, a sokféleség arculatához. Talán ezen is el kéne gondol- gondolkodni. És tudom, hogy Dali asszony, amikor itt látok, ide ellátogatott, beszélt arról, hogy ezeknek a szervezeteknek is szeretne lehetőséget adni. És ahogy a kolléga is mondta, jó lenne, hogyha nem mindig ugyanazokat hallgatnánk meg ezeken a nemzetközi fórumokon, hanem más hangokat is hallanánk. Köszönöm. Uh, nem szépen. Nekem is lenne még két kérdésem Schumacher asszonyhoz. Ön beszélt a satellite uh, ülésekről, ez hogy uh, néz majd ki, hogyha erre ki tudna térni, illetve Többen említették az NGO-k szerepét. Mexikó nem itt van a sarkon. Párizs azonban igen. Hogyan tudják bevonni az NGO-kat, amelyeknek nincs túl sok pénzük? Ugyanabban a sorrendben, ahogy az elején, az ülés elején, várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen hadd mondjam el, ez egy annyira gazdag vita, eszmecsere. Jó, lett, jó lenne, hogyha kicsit több időnk is lenne, és jobban bele tudnánk menni ennek a mélyébe. Próbálok válaszolni azokat a kérdéseket, amelyek, kérdésekre, amelyeket hozzám tettek fel. Jones képviselő kérdése, ez egy nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban néhány gondolat. Először is, ami a politikai nyilatkozatot illeti, a CSV valószínűleg december 11-én ül össze, és megvizsgálja, hogy hogyan tudjuk a politikai nyilatkozatot kidolgozni, elfogadni. Az ön megjegyzését továbbítom, de biztos vagyok benne, hogy ez már megvitatás alatt van. Sok civil társadalmi képviselő világszerte már benyújtott, benyújtotta az inputját, és az ezzel kapcsolatos információt meg lehet találni a weboldalon, és mindenkit csak arra tudok bátorítani, hogy ezt nézze meg. Másodszor minden ország delegációt támogatunk abban, hogy a civil társadalmi képviselőket is vonják be Ön is utalt már erre, ez egy nagyon fontos pont, reméljük, hogy idén még inkább sor kerül erre, mint sokkal inkább, mint tavaly hiszen ez a civil társadalomnak nagy segítség. Harmadszor visszatérnék a Nemzedékek közötti egyenlőség fórum fórumára. Itt is van egy mechanizmusunk, a civil társadalmat itt is komolyan bevonjuk. Konkrétan itt arról van szó, hogy egy teljes governance struktúra alakult ki a fórum körül, nem akarok a részletekbe belemenni, de van egy ilyen magcsoport, Franciaország, Mexikó, a UN Women, illetve a civil társadalom képviselői. És a civil társadalom hangját itt tudja hallatni. Aztán a civil társadalmi tanácsadó csoport, ez csak civil társadalmi képviselőkből áll, illetve egy steering committee is van itt, ebben is vannak civil társadalmi képviselők. Ez valóban azt mutatja, hogy a civil társadalmat nagyon-nagyon komolyan vesszük, ahogy itt elhangzott, ez rendkívül fontos. Ami a satellite vagy kihelyezett üléseket illeti, azt szeretnénk, hogyha azok a tagállamok, amelyek e, ilyet szerveznek, akkor e, azok e, vegyenek részt a koal, akciókoalíciókba, támogassák pénzügyileg ezeket, és legalább a civil társadalmi képviselő 25%-át ifjúsági civil szervezetekből rekrutálják, és megfelelően bekapcsolhatók le, legyenek. Ez szervezés alatt áll, és igyekszünk ezt globálisabbá tenni. Természetesen minden szatellit ülés tekintetében, ugyanúgy, mint a Párizsi és a Mexikói Fórum keretében azt akarjuk, hogy a civil társadalom, a magángazdaság és a kormányok, illetve más érdeket felek részéről is legyen képviselő, tehát sokszínű képviselet legyen. Gratulálni szeretnék a FAM bizottságnak, hogy megszervezték ezt az ülést az ICPT témájában is. Heinrich Geiger utalt erre. Ez mindenképpen nagyon jó előremutató rendezvény, és valóban a két eh, rendezvény összekapcsolódik. Nagyon egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg Nairobiban is, ezt köszönjük. A másik dolog, eh, amikor a keretet eh, bemutattam, a Párizsi Fórum után lesz majd egy közgyűlés is, és itt lesz egy nap, ami csak a Peking plusz 25-tel foglalkozik. Szeptember 23-án lesz, kérem ezt már most jegyezzék föl. Aztán szeretnék köszönetet mondani az EU-nak az egyetemű támogatásért az Action coalition számára. Ezt is nagyra értékeljük. Reméljük, hogy lesz egy ilyen Action Coalition a nők elleni erőszak megszüntetésére, és ezt összekapcsolhatjuk az EU és az ENSZ közötti Spotlight Initiative-re vonatkozó együttműködéssel. Eh, ahogy Henriette Geiger is elmondta, eh, ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a Spotlight kezdeményezést más országokra is kiterjesszük, ez szélesebb körül legyen, más régiókra is kiterjesszük, és egy egyértelmű mozgalmat indítsunk a nők elleni erőszak megszüntetésére. Aztán ki szeretném használni ezt a lehetőséget a nők elleni erőszak megszüntetése témájában, hogy köszönetet mondjak a tagállamoknak, az intézményeknek, a november 25-i a világ narancsba öltözik akció során mutatott támogatásukért több intézményt, a tanács, a parlament, az EKSZ épületét, sok Európai Uniós delegáció, vagy nagykövetség épületét narancsárgával világították ki. Ezt nagyon köszönjük, és azt gondolom, hogy ez a jövő évben, jövő évre is átvezet. Nagyon optimisták vagyunk az új Európai Bizottsággal kapcsolatban, és az ő elkötelezettségükkel kapcsolatban, ami a nemek között egyenlőséget illeti. És még egy dolgot hadd mondjak a több éves pénzügyi keretről. Ez is egy nagy lehetőség, hogy a nemek között egyenlőség témáját felvessük, a költségvetés is legyen gender témájában kiegyensúlyozott. Aztán szeretnék utalni a mexikói eh, meg a, a mexikói nagykövet által használt mega megemlékezés kifejezést én is fogom használni. Ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy hogyan vonjuk be a közvéleményt, ahogy Fitzgerald asszony is mondta. Mindenkit igyekszünk bevonni Párizsban, emellett eh, E, a kultúrák fesztiváljára is sor kerül. E, ugyanúgy, mint Mexikóban nem csak konferenciát akarunk szervezni, hanem fesztivált, amely az emberek érzelmeire hat. És e, azt az érzést közvetíti, hogy ők is szeretnének bevonódni, szeretnének ebben részt venni, mert különben, ha nem teszik meg, akkor kimaradnak valamiből. Pontosan ezt szeretnénk közvetíteni. Néhány egyéb megjegyzés röviden. Teljesen egyetértek a különböző parlamenti képviselői megjegyzésekkel. Köszönöm a részvételt, az elkötelezettséget. Még egy téma, amire koncentrálni szeretnék, a bevándorló nők bevonása ez is megfelel a fenntartható fejlesztési céloknak, illetve a 2030-as agendának senkit nem szabad magára hagyni, és valóban biztosítani kell azt, hogy mindenkinek a hangját meghallgassuk, és mindenkinek lehetőséget biztosítsunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kicsit túl használtam az időmet, de látom, hogy nagyon nagy izgalommal követik eh, ezt a vitát. Sajnos be kell tartanunk a hozzászólási időt, mondja az elnök, de érdekes eh, az önök eh, hozzászólását meghallgatni, mert nagyon sok új aspektust felvetnek, de ha lehet, akkor egy kicsit rövidebben, ha kérhetem önöket, nagykövet úr. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megszervezték ezt az ülést. Köszönöm a parlamenti képviselők kedves szavait, gondolatait. Nekem is ez az érzésem. Kicsit több idő kellene erre a témára. Látnunk kell, hogy milyen volt az együttműködés, és milyen lesz még a jövőben az európai intézményekkel, és valódi szövetség alakult ki. A kulcsfontosságú üzenet az az, hogy a nemek közötti egyenlőség ez nem egy további téma, hanem ez kulcsfontosságú téma. 2020-ban tehetünk valamit. Ez nem csak megemlékezés, hanem ez tényleg cselekvés. Az első lépés Mexikó. Köszönöm a legmagasabb szintű politikai vezetői elkötelezettséget. Erre szükség van. Minden ö, szereplőre szükség van. A parlament nagyon fontos, a civil társadalom, és az Európai Parlamentet arra kérem, hogy legyen bajnok ezen a téren. A többi nemzeti parlamenttel együtt. Köszönöm szépen Geiger asszonynak a megjegyzéseit azzal kapcsolatban, hogy az új eh, Európai Bizottsággal hogyan lehet eh, együttműködni. Mexikó esetében eh, úgy tűnik, hogy hogy ez egy feminista külpolitika lesz, ezt mindenképpen jónak tartom. A nők elleni erőszak elleni fellépés elengedhetetlen a nők helyzetének megerősítése. Együtt kell működnünk az Európai Bizottsággal, ez ebben a témában ugyanúgy, mint a generáció közötti egyenlőség témájában, a civil társadalom részvételét pedig bátorítani kell. Ez nagyon fontos, ebben mindenképpen együtt kell működnünk. Köszönöm szépen az Európai eh, Külügyi Szolgálatnak a, az elkötelezettségét. Hát röviden tudok csak hozzászólni, úgyhogy elnök asszony, még egyszer köszönöm, és várom az együttműködést önökkel, a bizottság többi tagjával ebben a fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez egy eh, csodálatos együttműködés kezdete. Köszönöm szépen, tessék, eh, nagykövet asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Annyiban csatlakoznék az előttem szólókhoz, hogy hadd mondjam el, hogy különleges felelősséggel tartozunk a kormányoknak. Egy nagyon fontos üzenetet kell átadnunk a mobilizáció érdekében, és nagyon fontos, hogy garantáljuk a, több, a sokszínűséget. Párizsban és Mexikóban is ugyanez a helyzet, nagyon sok résztvevőt várunk, reméljük, hogy tényleg nagy lesz az érdeklődés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elináki asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a résztvevőknek. Köszönöm szépen az Európai Parlament kezdeményezését és a FEM bizottság kezdeményezését. Szeretném a hangsúlyt az NGO-kra helyezni és a civil társadalmakkal való együttműködésre e, hiszen a fellépés, a cselekvés mindig jobban látható és hallható, mint az üres szavak József Borrell Fontanel, az új főképviselő és alelnök úgy döntött, hogy két nappal ezelőtt az első nyilvános fellépését arra használja, hogy hangsúlyozza mind személyes, mind intézményi szinten a teljes elkötelezettséget, amellett, hogy támogatják a civil társadalmat, az NGO-kat, és különös tekintettel az aktivistákat, minden aktivistát, az emberjogi aktivistákat is, és természetesen a nők, női emberjogi aktivistákat is, főleg amikor a környezetről és a bolygónk jövőjéről van szó. Remélem, hogy a jövőben is lesz még lehetőségünk együttműködni. Köszönöm szépen. Ezeket az egyértelmű üzeneteket, mire nagyobb a visszaesés az, ember, az egyenlőség területén, annál hangosabban kell eh, hallatni azoknak a hangját, akik eh, az egyenlőségért küzdenek. Köszönöm az előkészítő munkát, várjuk az együttműködést. Úgy tűnik, hogy két, a 2020-as év egy nagyon fontos nemek közötti egyenlőségi év világszerte. Az Európai Parlament igyekszik a lehető legnagyobb támogatást megadni ehhez. Köszönöm szépen, és ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárom. A munka azonban folytatódik. Hadd köszönjek el a vendégeinktől, mielőtt rátérünk a következő napi rendi pontra. Thank you. Thank you. Thank you.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 Ähm, wir kommen damit zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Át is térünk a következő napi rendi pontunkra, a 10-esre és a 11-esre, ezt bejelentettük, majd ezeket előre veszük, és összevontan kezeljük őket. Úgyhogy meg is adom Francis Fitzgeraldnak a szót. Um, thank you very much, Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Örülök, hogy a módosítókra ilyen jó volt a hangsúly. Szerintem nagyon jó a két mentesítési témában a kiindulási alap. Először nézzük a, a bizottság kérdését. 26 módosító érkezett, 5 kompromisszumos módosítót javasoltunk, 1-es, 3-as, 5-ös, gender mainstreamingről szól ez, és gender költségvetésről az összes politikai, szakpolitikai területen horizontálisan, és az MFF-ben is megnyilvánulva nyilván ez a dimenzió, ez is egy fontos kérdés. Az egyes négyes pedig a közös jelzőszámokról szólnak a költségvetésben, például a DAFNE célkitűzésekre vonatkozó egyéb módosítók, a kollégák részéről arról szólnak, hogy részletesebben kifejtsük az anyagban azt, hogy például az ex ante feltételrendszer a gender dimenzió témájában mit jelent. Aztán nagyobb szinergiákat kell megvalósítani a külső és belső programok között, hogy a női nemi szerv megcsonkítása ellen fel tudjunk lépni. Aztán a kollégák szeretnének új nemek közötti egyenlőségi stratégiát és Köszönöm ezeket a módosítókat. ami az eg illetve nemek közötti egyenlőség Európai Intézetét, itt is sok a módosító, horizontális meglátásokat, horizontális végrehajtást kérnek a kollégák, gender mainstream, illetve vannak kompromisszumok is, Ez közül az egyik szól, arról szól, hogy az összes európai szakbi, parlamenti szakbizottság figyelembe vegye az EIGE véleményét. Meg kell vizsgálni, hogy a gender mainstreaming mennyire valósult meg eddig az Európai Uniós intézményekben és politikákban. Engem, mint munkaadó, ebben a témában is születtek módosítók. Kollégák azt hiszem föl kéne tenni a megfelelő kérdéseket ezzel kapcsolatban, és akik módosítókat nyújtottak be, szívesen az egével kapcsolatban szívesen megbeszélem ezeket. Mindkét jelentéssel kapcsolatban a gender szó megváltoztatását nem tudom támogatni. Sokszor sokan azt kérték, hogy a gender szót a szex szóra változtassuk, mert tehát másik nemet jelentő szó angolul, ezt nem fogom engedni. A kompromisszumos módosítókat remélem, hogy támogatják. A munka folyik tehát, köszönöm szépen. Köszönöm, az árnyékent is tevő következni. Vilja Plinkevics út az SZND részéről. Dėkoju, e, dėkoju pranešėjai už mūsų bendrą darbą ir už bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, kaip šiandien. Köszönöm. Örülök, hogy együtt tudunk működni. Árnyékelentéstevő vagyok a 2018-as költségvetése vonatkozóan. Én is gyújtottam be módosítókat, a női jogokat, illetve a nemek közötti egyenlőséget mindenképpen horizontálisan meg kell valósítani az összes Európai Uniós szakpolitikában, hiszen a férfiak és nők közötti egyenlőség az egyik alapértéke az EU-nak. Gondolom ezzel mindenki egyetért, tehát ezt egy kompromisszumban kéne rögzíteni. A költségvetésem kivétel ezek alól, éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy a gender mainstreaming megjelenjen a költségvetési folyamat minden fázisában. Csak így lehet biztosítani azt, hogy egyelően hozzáférjenek a nők és férfiak a különböző EU-s programokhoz. Az egyes költségvetési fejezetekben is meg kell jelennie a gender mainstreamingnek, illetve a férfiak és nők közötti egyenlőségnek. Tehát külön költségvetési fejezetek, fejezet címekre van szükség, megfelelő lebontásban kell ennek szerepelnie. Daphne-nak is megfelelő költségvetést kell adni. Egyébként van egy közös ellensfoglalásunk a gender mainstreamingről, ezt már korábban kidolgoztuk, de sok előrelépés nem történt az elmúlt 7 év alatt, úgyhogy én azt mondanám, hogy erősítsük meg ezt a elkötelezettségünket, és kérjünk új nemek közötti egyenlőségi stratégiák. Ezzel kapcsolatban egy egyértelmű pontot kell itt kidolgozni a szakbizottságban. Ha jól hallottam, akkor öt kompromisszumos módosítója lenne a jelentéstevőnek, ezeket meg fogjuk vizsgálni, és reméljük, hogy meg tudunk egyezni majd a szakbizottsági szavazás előtt. Ami a ö, Nemek közötti egyenlőség Európai Intézetét illeti, ezzel kapcsolatban is vannak észrevételeim, amelyeket közzétettem. Nos, ennek az intézménynek, intézetnek a szerepe jelentős abból a szempontból, hogy a női nyugdíj kérdésével foglalkozik, a nők egyenlőségével. Ennek az intézetnek a lehetőségeit mindenképpen ki kell használni. Úgy vélem, hogy biztosítanunk kell azt, hogy ne csak a Női Jogi Bizottság foglalkozzon ezzel a kérdéssel, más parlamenti szakbizottságok is. Továbbá támogatnunk kell a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének tevékenységét. Az intézetnek a időszakos munkát vállaló munkavállalóival úgy tűnik, hogy pénzügyi gondja van, tehát ezért kell megfelelő pénzügyi támogatást adni az intézménynek. Hogyha nem, tudunk, ha nem tudjuk megoldani azt, hogy az intézetben állandó munkavállalók legyenek, akkor komoly pénzügyi gondjaik lehetnek. Erre vonatkozóan is vannak kompromisszumok, remélem ezekben is meg tudunk majd egyezni. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm. Renew következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm Fitzgerald asszonynak és az tevőknek a munkát. Kiváló minőségű munkát végeztek a két 2018-as mentesítésével kapcsolatban, az AIG-vel is kapcsolatban is, illetve az Európai Unió költségvetésével kapcsolatban. Ugye 3 és 5 kompromisszumos módosító van, számukra ezek kielégítőek, jól összefoglalják, illetve megtalálják a kompromisszumot a különböző frakciók által benyújtott módosítók között. Köszönöm. Ami az egyét illeti a második témát, nagyon fontos támaszról beszélhetünk, a mi munkánkat nagyban segíti ez az intézet. Én is fontosnak tartom, hogy az összes tagbizottság elkezdjen foglalkozni az eg és használja a munkáját. Így lehet jobban elérni azt, vagy könnyebben elérni azt, hogy a horizontális szakpolitikákban megjelenjenek ezek a megfontolások. Megvannak az egyes statisztikák, tanulmányok, ezek alapvető fontosságúak a döntéshozók, illetve az európai polgárok számára. Tehát olyan szempontból is fontos ez, hogy tudatosabbá tegyük az egész kérdéskört. megfelelő pénzügyi forrásokat kell garantálni az egyének, hogy el tudják végezni azokat a feladatokat, amelyeket mi ruháztuk fel. A bizottságnak oda kell arra figyelnie, hogy a költségvetési folyamatban ez megtörténjen. Az EU általános költségvetése, ez a másik téma. Itt is horizontálisan meg kell valósulnia a nemek közötti egyenlőség témájának, illetve hogyha azt akarjuk, hogy az emberekre érzékeny költségvetés szülessen, akkor ez elengedhetetlen. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a megvalósulás megtörtént-e, és hogyan tört meg, milyen minőségű. Tehát lépésről lépésre kell tennünk valamit a nemek közötti egyenlőség megoldásáért. Vannak konkrét költségvetési sorok, amelyek a, fér, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoznak, itt is nagy támogatást kell megadni. A nők szerepvállalását támogatnunk kell. Nem tudom elfogadni, hogy az Erasmus Plus-ban tavaly az Erasmus Plus-ban, illetve a fiatalokra vonatkozó egyéb programokban olyan alacsony volt a nők részvétele. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió költségvetésre vonatkozó teljesítmény jelzőszámok között ezt is szerepeltetni kell. Szerintem ez a legjobb módja annak, hogy a konkrét eredmények eléréséről meggyőződjünk. Köszönöm szépen. Köszönöm zöldek következnek. Monika Vána következne. Ő nincs itt. Akkor ez a frakció nem kap szót. ID. ECR. Senki nincs itt. Akkor csak össze kell foglalni a módosítókat. Jelentéstevő szeretne még valamit mondani? Nem. Jó, köszönöm szépen. akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, ugyebár. Nézzük a következő napi rendi pontot. Nagyon érdekes kérdésről van szó. 9-es. IG-s prezentáció következik. Az Európai Nemek Közötti Egyenlőségi Intézet. Lankbak asszony érkezik. Üdvözlők, Lankbak asszony! Többen meghallgattuk már ezt a prezentációt a tanács épületében, egy konferencián. Most viszont betekintést nyújthatunk az eredményekre. Hát az idő kevesebb, de nagyon érdekes, amit hallani fogunk. Parancsoljon, ön következik, és utána pedig vita. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülök. Eh, első, de lehet, hogy az utolsó alkalom, hogy találkozom a FAN bizottsággal. A Gender Sensitive Parlament eh, eszközünknek köszönhetően az Európai Parlament, ez, ez szerint az Európai Parlament az első helyen van globális szinten, és erre még mindjárt kitérek. Beszélni fognak a mentesítésről is, és nyilván ezeket a kérdéseket fel kell vetni ezzel kapcsolatban tudok adni néhány további információt, Fontos szerepet játszik mind az ügynökség, mind a parlament ebben a, ezen a területen. FAM bizottsággal és a parlamenttel eh, már régebb óta együttműködünk, akik régebb óta itt vannak, azok ezt tudják. De most röviden hadd mondjam el, hogy mit teszünk, eh, eh, hogyan támogatjuk önöket, a tanácsot, az Európai Bizottságot és a civil társadalmat természetesen. Itt látják a Gender Equality Indexet, az elnök is említette ezt. Ahogy ezt már a Urtaszon korábbi parlamenti mandátumban Urtaszon képviselő javasolta, ez, ennek az összeállításában különböző faktorok szerepelnek. Most úgy döntöttünk, hogy ettől az évtől kezdve éves szinten adjuk ki az indexet annak ellenére, hogy nincs, nem áll sok forrása rendelkezésünkre, viszont azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy lássuk, hogy egyes országok a listán előreugranak, hátraesnek, és ez pontosan fontos jelzéseket ad a kormánynak arra, hogy mit kell tenni. Specifikus témákra koncentrálunk most a work-life balance, tehát a munka és a család élet összeegyeztetése jövőre az egészség lesz. Nagyon fontos, hogy a FAM bizottság a munkánk eredményei alapján mainstreamelhet más policy területeket, mert azok nem igazán tudják, hogy mi történik a programban. Egy másik fontos elem a pekingi jelentés. Tíz évvel ezelőtt a tagállamok ezt a follow-up dokumentumot elkészítették, eh, amelyben megvizsgálták, hogy a különböző ENSZ egyezmények és konferenciák felé tett elkötelezettségeknek mi volt a sorsa. Most egységesítettük tíz év alatt a jelentést, és különböző eh, kiválasztott területeken igyekszünk felmérni az eredményeket. Ezen a konferencián azonban kiderült az, hogy nincs egy egységes follow-up. Előkészítjük az anyagot, de aztán, hogy a tagállamok ezt hogyan alkalmazzák, nem tudjuk, mert nincs follow-up. És ez is egy fontos dolog lehet a bizottság új stratégiájába ezt belefoglalni. A másik dolog még, amit azaz Gender Statistics, tehát a nemi alapú statisztika adatbank. Ez hozzáférhető minden képviselő számára. Az Európai Parlament használja is az adatbankunkat. Ezt folyamatosan aktualizáljuk, és különböző statisztikákat kommunikálunk ezzel kapcsolatban. Aztán a gender-based a gender mainstreaming is egy nagyon fontos terület és a gender budgeting, a gender hatástanulmány mind létező jelenségek. És ez mind megtalálható az online platformunkon. Körülbelül 5 évvel ezelőtt elkezdtük kifejleszteni a, az ágazati megközelítést, az összekapcsolódást. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a halászatnak mi a gender az esélyegyelőséghez, ezt meg lehet nézni a weboldalunkon. Ezek olyan aspektusok, amelyeken még dolgozni kell. Ez azt jelenti, hogy már két éve dolgozunk a gender budgeting témában. A román elnökség alatt az EBSCO miniszteri ülésen ezt hosszan tárgyalták. Most a foglalkoztatási miniszterek ezt már újra napirendre tűzték, elemeztük a strukturális alapokat, és lehet, hogy hallották, hogy egy százalék nem elegendő a nemek közötti egyenlőség kialakítására. Láthatjuk, hogy az Európai Szociális alapban, amely a legfontosabb eh, alap, amely meghatározza a, mm, ezen felépések minőségét, tehát ez nem elegendő. A gender budgeting egy létező jelenség, ezen dolgozunk, és ki fogunk térni a gender közbeszerzésre is. A nők elleni erőszak a következő pont. Itt láthatják, hogy igyekeztünk elemezni a nők az embercsempészet terén, főleg hát a nők, nőket csempesz, csempésznek általában nagy, nagy részt szexuális kizsákmányolás céljára. Nos, az adatok nem elegendőek. Igyekszünk együttműködni a rendőrséggel, az igazságszolgáltatással. Most az áldozatokról is van egy tanulmány. A nagyon fontos, hogy az áldozatok be tudják jelenteni az őket ért sérelmeket. Az éves jelentésben természetesen több részletet találnak ezzel kapcsolatban. Most először indítjuk meg, de már a weboldalon megtalálhatják ezt az eszközt. A Nemzeti Parlamenti Unióval kezdtük el a munkát a Gender Sensitive Parlament eszköz témájában. Ez egy önértékelés a parlamentek részéről. Önmaguk értékelik azt, hogy az egyenlő esélyek, a nemek közötti egyenlőség a nemzeti, regionális és a helyi parlamentekben mennyiben, mennyiben valósul meg. Erre most mindre nem fogok kitérni, mert szeretném, hogyha mindenki magának meg kell nézni ezt, de két elemzés van. Az egyik, ez nagyon mélyreható, pontosan meghatározza a különböző részleteket, és van egy általánosabb rész is. Itt láthatnak bizonyos tényeket, láthatják, hogy mi az, ami változik van öt terület. Az első, megnézzük, hogy hány nő tagja az Európai Parlamentnek, a, általában a parlamentnek, de nem csak megválasztott képviselőként, hanem hány mondjuk női munkatársa van a parlamentnek. Az Európai Parlament jobb, mint bármelyik nemzeti parlament, és a világ átlagát is túl teljesíti. Aztán azt is megvizsgáljuk, hogy mi a helyzet a, az óvodákkal, a gyermekfelügyelettel, ezek mind hogy függnek össze. Közlekedési rendszerünk van, hogyha megnyitják a weboldalunkat, azon azt is láthatják, hogy mennyi a zöld terület, Ez azt jelenti, hogy átlagon felül vagy küszöbön felül teljesítünk. A sárga az az, ahol még eh, vannak eh, nem teljesítő területek, és aztán van még a piros. A nemzeti parlamenteket eh, is értékeljük, és akkor meglátjuk, hogy melyek azok a helyek, ahol a nők biztonságban érezhetik, érezhetik magukat, nem kell félniük zaklatástól, illetve nyugodtan tudják végezni a munkájukat. A koszakkal is együtt fogunk működni. Azt reméljük, hogy az Európai Parlament is eh, felhasználja ezt az eszközt, eh, és eh, elérni azt, hogy a piros parlamentek zöldek legyenek. Aztán a Gender Equality Index, ahogy az elnök említette, sok érdekes vita volt ezzel kapcsolatban, és idén az index a work-life balance-re koncentrált. Ez egy nagyon is nemi aspektussal rendelkező pont, és annak érdekében, hogy az Európai Uniónak segítsünk ebben, és az Európai Bizottság kérése volt ez, Vera Jurovával is együttműködtünk ebben. Egy eredménytáblán dolgoztunk a munka és a család élet összeegyeztethetősége témájában. És ez egy nagyon is nem alapú aspektus, Mit is csináltunk? Először is Itt látják, hogy hogyan alakult ez az eredmény tábla, vagy a pontrendszer. 2005-ben látják, hogy volt 12 év alatt az előrelépés, úgyhogy ez inkább hát csigalassúsággal mozog. 2019 ben elfogadhatatlan már, hogy ennyire lassan halad a fejlődés ezen a területen. Svédország az első helyen áll, a kezdetektől fogva, aztán Dánia, Franciaország. Eh, Franciaország is nagyon nagy előrelépést ért el. A tagállamok egyharmada az EU, állam, az EU határok eh, átlag fölött van, a többiek alatta. Látjuk Portugália példáját, egy nagyon jó előrelépés, 3,9 ez főleg politikai és gazdasági döntéshozatalban valósult meg. Észtország 3,1 hatalom, tudás és pénz területén voltak előrelépések. Meg kell mutatni, hogy mely területeken van előrelépési szükséglet. Hollandia az előző eh, indexben negyedik helyen volt, most hatodik helyen van, ez főleg azért, eh, ez, ez, ez most ezen a helyen van. Ami pedig Litvániát illeti, ez, eh, ez is eléggé visszakerült a nők döntésjog, döntésben elfoglalt helyzete miatt. Ha megnézzük ezt a területet, láthatjuk a, a hatalom Eh, az, ami eh, gyorsabban fejlődik, de ez, volt a legala, ez indult a legalacsonyabb szintről. A hatalom azt jelenti, hogy ez, eh, ez egy nagyon fontos terület, és itt nagyon nagyban szerepet játszik a munka és a családi élet összeegyeztethetősége. Aztán az egészség és a pénz szkórok is növekednek, és ezek legislatív helyzettel is összekapcsolódnak, illetve a kvóta. A kvótáról sokat beszéltünk, amit láttunk, az az volt, hogy azokban az országokban, ahol a kvótát e, bevezették, mind a gazdasági életben, mind a politikai életben hatalmas az előrelépés. Aztán nézzük a Work-Life Scoreboardot. Itt vannak eh, személyes szintű, eh, például az ápolás, a gyermekfelügyelet, az élethoz tartó tanulás, eh, aztán elemeztük a fizetés nélküli szabadságokat, a gondoskodásra, ápolásra, az oktatásra kapható szolgáltatásokat de beszélt, megvizsgáltuk az intézményi szintet és az infrastruktúrát, illetve a szabadságolási politikánkat, illetve a családi ellátórendszert. Hogyha megnézzük a szülői szabadságot, mit látunk? Azt látjuk, hogy csak három olyan tagállam van, ahol a ahol minden nő és férfi eh, kap lehetőséget arra, hogy, hogy szülőszabadságra menjen, Észtország, Finnország és Svédország. Ez minden szülőnek lehetővé teszi ezt. Más országokban megvan a lehetőség, de vannak korlátok is. 18 tagállamban munka viszonyhoz kötik ezt, de, le, de egyes tagállamok nem teszik ezt lehetővé, például az önfoglalkoztatóknak, látják, hogy melyik országban, illetve a az egynemű pároknak is egyes országokban megtiltják a szülői szabadságot. Aztán, hogyha kitérünk a következő diára, itt azt látjuk, a hogy leginkább a munkanélküliség az, ami kizárja a szülőket a, munka, a szülői szabadságból. Itt is megint a nők ö, szenvednek ettől jobban, mint a férfiak. A másik kettő kategóriában pedig az önfoglalkoztató kategóriában, illetve foglalkoztatáshoz kötött feltételekben a férfiak, ö, érint, férfiakat érinti ez hátrányosabban a munkaviszony hossza, az önfoglalkoztatás, stb. És az utolsó pedig a, abba a utolsó kategóriába azok az országok tartoznak, amelyek például nem teszik lehetővé az e, egynemű, egynemű szülők számára a e, szabadságot. Aztán a digitalizáció kérdése és fölmerül, amit e, esetleg az új stratégiában, vagy az új irányelvekben, tervbe vett irányelvekben felvethető. Aztán a gyermekellátási szolgáltatások. Amit látunk a kutatásból, az az, hogy a gyermekellátási szolgáltatások azok, amelyek lehetővé teszik a nők szerepének az erősödését. És a támogatott gyermekellátási szolgáltatások azok, amelyek a leginkább csökkentik a nemek közötti különbséget. 2010-ben elérték az első kategóriában a Barcelona célkitűzést. Most azt látjuk, hogy 11 olyan tagállam van, ahol mind a két célkitűzést elérték, az a zöld. A sárgában 10 tagállam van, ahol egyes célokat elértek, egyeseket pedig nem. A piros pedig, ahogy látják, ezek azok az országok, ahol nem sikerült elérni a barceloniai célkitűzéseket a közös célok ellenére. Ami pedig az utolsót illeti, elemeztük az index alapján azt, hogy a nemek közötti egyenlőség általános szintje hogyan kapcsolódik a gyermekellátási szolgáltatásokhoz és ezek rendelkezésre állásához. Hát senkit nem fog meglepni az, hogy azok az ország, amelyek jobbra fölt, fönt találhatnók, Svédország, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Belgium, Franciaország, ezek, akkor is, hogy a kicsit eltérőek egyébként az eredményeik a gender equality tekintetében, de itt valóban kéz a kézben jár a nemek közötti egyenlőség. Ez, amit el szerettem volna mondani. És most hagynék egy kis időt a kérdésekre. Köszönöm. So somehow what you... Köszönöm szépen. ez alapján azt hiszem mindenkinek több száz kérdése lenne. Köszönöm szépen a prezentációt, és köszönöm az EIGE munkáját, amely jel az összes férfi és nő életét megpróbálják jobbá tenni. Mária Manuel az első a hozzászólási eh, listámon, tele Léna. Todo trabalho que fizeram, porque... Én is szeretnék köszönetet mondani a munkájukért és a bemutatóért, ugyanis adatok nélkül nem tudunk politikát csinálni, és nem lesz a politikánknak eredménye. Nagyon jónak tartottam, hogy említette Portugália esetét is. Én voltam az a miniszter még előző évig, aki ezért a területért eh, felelős volt, aztán elmozdítottak, ez már a múlt de hát Portugáliában is még hosszú utat kell megtennünk az eredményekért. Nekem három-négy javaslatom lenne. Először is szükségünk van a családon belüli erőszakkal kapcsolatos adatokra, statisztikákra. Az adatgyűjtési módszertan az nem mindenhol ugyanaz, így aztán nem annyira megbízhatóak az adatok. Aztán a fizetésekkel kapcsolatos diszkriminációval kapcsolatban is információkra van szükségünk. Vannak jó jogszabályaink, könyveket írtak már erről, de hát nem valósul meg semmi, mert nem jók az adatok, a statisztikák a bérezéssel kapcsolatos uh, diszkriminációt így nem fogjuk megszüntetni. A harmadik javaslatom, hogy próbáljuk meg kibékíteni egymással a munka világát és a magánéletet. Teremtsük meg a kettő közötti egyensúlyt. Az a baj, hogy az ezzel kapcsolatos statisztikák sem elég fejlettek. Portugáliában ezzel kapcsolatban egy programot hajtanak végre, és ennek keretében tanúsításokat folytatnak le különböző vállalkozásoknál, tanúsítványokat állítanak ki számukra, meg önkormányzatok számára, hogy mennyiben jók a belső folyamataik, gyakorlataik a magánélet és a munka közötti egyensúly elősegítésére. Vannak más normák, izó minősítés és egyebek, de itt most egy specifikus minősítésről van szó, ami ezt az egyensúlyt eh, hivatott tanúsítani. Jó lenne, hogyha egy európai tanúsítvány lenne erre, úgy a vállalkozások körében, a magánszektorban, mint a közigazgatásban. Tehát ez egy javaslat lenne, amit én az elnök asszonynak eh, is felterjesztenék. Kezdeményezzünk egyfajta európai normának a kialakítását, egy európai tanúsítványnak a létrehozatalát eh, olyan vállalkozások számára, akiknek sikerül a munka és a magánélet közötti egyensúlyt megteremteni. Vannak eh, a vezető pozíciót betöltő nőkkel kapcsolatos jogszabályok, már van egy ilyen irányelv, de a, mégis a nőknek nincsen meg ugyanaz a választási szabadságuk ezen a téren, mint a férfiaknak. És um, itt is ami a statisztikákat illeti, nem mindig megbízhatóak. A adagyűjtő algoritmusok azok nem működnek megbízhatóan. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezért a kitűnő munkáért, számíthat a támogatásunkra a jövőben is, és meg fogják kapni a munkájuk folytatása szükséges eszközöket. Köszönöm szépen. Köszönet ezért a kiváló munkáért, és köszönöm a kollégámnak is az, azért, amit az imént mondott, ő volt ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Hadd mondjam el azt, hogy mekkora öröm számomra az, hogy ilyen kiváló eredményeket láthatunk. Nézzük, kvóták. A kvóták működőképések, ez egyértelmű az önök anyag alapja. A támogatott gyermek ellátás, egyértelmű, hogy ez a jó megoldás, tehát óvodákra, bölcsődékre van szükség. Ez nagyon, ez két nagyon jól bevált módszer, és ez meghatározza a szakpolitikai döntéseket. Az adatokról nem szeretnék mást mondani, mert teljesen egyetértek azzal, amit a kolléga elmondott. Sokkal jobb adatokra van szükség az erőszakkal, családon belül erőszakra vonatkozóan is, és tudnunk kell, hogy ez az erőszak hogyan kapcsolódik a társadalmi és gazdasági státuszhoz. Itt vannak különböző torzítások, vagy vagy semlegességet hiányoló elképzelések, amik azt mondják, hogy nincs is olyan, hogy családon belül erőszak. Spanyolországban vannak pártok, amik azt mondják, hogy csak a migránsok körében gond, a családon belüli erőszak, vagy a szegények körében. Ezért kéne jobb adatokat szerezni ezzel kapcsolatban szerintem nagyon veszélyes irányításokat tenni. Ami még az adatokat illeti, mindenképpen mindenképpen nyomást kell gyakorolni a tagállamokra, hogy a különböző felmérésekre válaszoljanak. Van egy olyan felmérés, ami például a fizetetlen munkáról szól, egyre, egyre kevesebb felmérést kapunk erről, kevesebb adatot, e, egyre ritkábban csinálják, vannak olyan országok, amik hat évente végzik el ezt a, fel, e, ezt a felmérést. És hogyha egyre kisebbek a minták, akkor sok mindent az ember nem láthat benne. Egy példával érnék, Vannak olyan korcsoportok, amelyek nincsenek jól lefedve, idősebbekre gondolok, egyrészt, másrészt pedig a, fi, a nagyon fiatalokra. A fiatalokról szóló a nagyon kicsi. Pedig valójában ott indulnak el a különböző folyamatok. Ez alapján ezekkel az adatokkal nem igazán tudunk mit kezdeni. Aztán a társadalmi gazdasági státuszra vonatkozó adatok is gyérek. és a mintagyűjtés sem egyforma, 6 vagy 10 éves kornál kezdődik, kezdődnek sokszor az adatok. Például, amikor a fiatal nők, tehát a szülési szabadság előtt elhelyezkednek a munkaerőpiacon, már itt is nagyon nagyok a különbségek a tagállami stat- a statisztikák adatok között. Idén az élet és a munka összeegyezhetőségére koncentrálnak. Nézem itt a jelzőszámokat. Több kérdés merül fel bennem. 37-es, 38-as oldalról beszélek. Az anyaság árát kifizetni ez a címe. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az anyaság az eh, büntetés, az apaság pedig, apasága pedig bónusz jár. Tudni kell, hogy ez mely, mely országokban jellemző. Melyik a jobb megoldás? Tehát ez lenne a kérdésem. Thank you very much. Ernest Urtasun. Ernest Urtasun következik. Thank you, and uh, I would like to express my... Köszönöm. Már évek óta ismerjük az EIGE munkásságát, és úgy gondolom, hogy nagyon sokban segítenek minket az EIGE adatai, meghatározzák a döntéseinket is, döntéseink alapját. Léna az imént említette, hogy az egyik legfontosabb gondolat az eredményeik alapján az, hogy a kvóták igenis segítenek, működőképesek. Többször beszéltünk erről itt a, a, az Európai Parlamentben is, és az önök adatai, az önök tanulmányai nagyon-nagyon sokat segítettek abban, hogy jó döntéseket hozzunk. Sokféle helyzetről sokkal több adat kéne még, és ugye említette az általános, említették az általános jelzőszámot is, ezt kéne még javítani. Vannak nagyon aggasztó jelenségek, a férfiak és nők fizetése közötti különbség, a élet és a, a magánélet, illetve a munka összeegyeztetősége, a részmunkaidőben dolgozó nők aránya. Sok mindent kell tehát még tenni, és ezek a kérdések jelen lesznek sokáig, sokáig még a politikai döntéshozatalban. Az európai szemeszter keretében, keretébe be kéne, sajnos, be kéne foglalnia, sajnos ez még nincs meg, nem történt meg. Tehát ezt figyelembe kéne venni. Egy észrevételem lenne, és egy kérdésem. Én korábban jelentéstevő voltam a nem, a nemek közötti egyenlőség elő menetéről, és nagyon nagyban az önök adataira támaszkodtam. Idén azt hiszem, egy Gulyés kolléga jelentéstevő ajánlanám az önök adatait az ő figyelembe. Kérdésem, önök szerint a bizottsági, az új bizottsági stratégiában használják-e majd az önök adatait, Fölvette önökkel a bizottsággal kapcsolatot? Használják az adataikat? Mert innen a szakbizottságból én ezt javasolnám a bizottságnak. Köszönöm. Virginia. Köszönöm. Önök tényleg olvassák a munkánkat, ismerik, hogy mivel foglalkozunk. Ez, ez egy kiváló erkölcsi elé, elégtétel, mert mi lelkes hívei vagyunk annak, amit csinálunk. Különböző kritériumok, adatok a tagállamokban, illetve társadalmi státuszokra vonatkozó felmérések. Igen, ezt mi is tapasztaljuk. Próbáljuk egységesíteni a definíciókat, például a nők elleni gyilkosságokkal és erőszakkal, ezeknek a statisztikáival foglalkozunk, és nem csak, hogy a jogi helyzet más tagállamonként, hanem a definíció is eltér, illetve hogy mi számít ilyen bűncselekménynek. Ezt próbáljuk egységesíteni, és aztán az összes tagállammal és rendőri szervekkel együtt megpróbáljuk ezt az eredményt elérni. Egyelőre ez még arrébb van, de a tervek szerint ez is bekerül majd az indexbe, az általános indexbe, mert a nők elleni erőszak is szerepel az indexbe. Tehát tudatában vagyunk a problémának, és az a célunk, hogy néhány év leforgása alatt elérjük azt, hogy a tagállamoknál ugyanaz legyen, az összes tagállam ugyanaz legyen a definíció. Ami a státuszt illeti, többen többször bebizonyították már az évek során, hogy az erőszak az az összes társadalmi rétegben megjelenik. De most egy tanulvallomásokon alapuló tanulmány készült, tíz országot választottunk ki, és szerintem ez is segíthet. A német elnökség alatt fogjuk bemutatni az erre vonatkozó adatokat, ez talán szintén gondolatébresztő lehet. Magánélet és a munka összeegyeztetése, személyes diszkrimináció kérdése, Peking plusz 25 jelentést eh, nemrégében mutattuk be, nos, eh, ott bevált gyakorlatokat is felsorolunk, eh, különböző tanulságokat levonunk, és ez nem sokára meg fog jelenni. Online már hozzáférhető, de nem sokára kiadjuk, és mind a 28 tagállamot vizsgáljuk. Algoritmusok. Elnézést, valamit összekevertem. A jövő évi index nem az egészséget fogja tartalmazni, az két év múlva lesz. Jövőre viszont a digitalizációval foglalkozunk, a munkahelyi digitalizációval. Érdekes lesz szerintem, hogy vajon milyen adatokat lelünk majd, illetve hogyan fogjuk ezeket elemezni. De a mesterséges intelligencia egy tágabb téma, és tudom, hogy az EU is fogja ezt a kérdést tárgyalni még valamit a társadalmi és gazdasági státuszhoz, illetve a beijingi, a pekingi jelentéshez. Nos, az erőszak nem csak családon belüli, hanem partnerek közötti erőszakot is jelent. Egyébként a fogyatékkal élő nők és a migráns nők sokkal jobban kivannak téve ennek a jelenségnek. Tehát az ő helyzetük kockázatosabb különböző felmérések, Ugye vizsgáltuk korábban a fizetések közötti különbségeket. Ezt csak korlátozottan, korlátozottan tudjuk mérni, hiszen az óra-vére lebontott különbséget tudjuk csak mérni. Mi viszont elemeznénk a havi keresetet. Ott van az anyasági büntetés, vagy a, az apák bónuszát, ők ugye általában az erre, vonat, erre vonatkozó jutatásokat nem a családra használják. 48%-os különbségről van egyébként szó az olyan anyák esetében, akiknek 7 évnél fiatalabb a gyermeke. 48%-os különbség az általános, vagy az összesített jövedelemben, ami egy nagyon komoly büntetés. Ami a stratégiát illeti, a stratégiát a bizottság dolgozza ki, illetve Dali biztos. Még nem kerestek meg minket, egész biztos, hogy mi adatainkat fogják használni. A DG Justice szintén ezt használja. Már évek óta a mi adatainkat és jelentéseinket használják, úgyhogy biztosan a mi adataink megbízhatóak, összehasonlíthatóak, nem az egész világra vonatkoznak, hanem az EU-ra, úgyhogy célzoltan lehet őket felhasználni. És a célkitűzések megfogalmazására is alkalmas. Köszönöm. Since you didn't, uh, there was no question, but I would like to clarify about... Nem volt kérdés ezzel kapcsolatban. a, a, mi, a munkatársi körülményekkel kapcsolatban 27 személlyel írtunk alá szerződést, akik állandó munkatársak, 28 tagállam ugye van, és 10 szerződéses munkatárs, ők is állandó munkatársak, és hogyha valakit anyasági, vagy szülői, vagy más szabadság alatt helyettesíteni kell, akkor vannak olyanok, akiket egy vagy két évre veszünk föl. Aztán van eh, kiküldetés is, eh, mi nem kötünk szerződést interim vagy eh, átmeneti munkatársakkal. Én nem az égen munkatársa vagyok, hanem őket, ahogy Blinkevics azt is említette, őt a eh, keret, azon keret eh, alapján eh, alkalmazunk, ami a nem állandó munkatársakra vonatkozik. Más a státuszuk, más a feladatuk. És a legnagyobb különbség az az, hogy a, ami a határozott idejű szerződéssel dolgozókat illeti, ezt minden tagállam máshogy értelmezi. Egyes nyelvekben a temporary agent és a temporary worker összekeveredik, és ugyanarra a pozícióra, ahogy az irányelv azt mondja, hogy ugyanaz a munkavállaló ugyanarra a pozícióra vesz fel valakit, akkor ugyanannyi kell legyen a fizetése. Az EIG-nál mi ez egy specifikus ügynökség vagyunk, mert nagyon kicsi ez az ügynökség, úgyhogy nagy a különbség ami lehet, hogy nagyobb ügynökségben nincs minden technikai funkciókban, költségvetésben például. Itt a 27 plusz 12 munka társa tudunk alkalmazni. Az azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha valaki temporary workerként dolgozik nálunk, mint ahogy ez az interim funkcióban volt, nem lehet az általuk helyettesített személy összes munkáját rátestelni, a helyettesítőre testelni az Európai Unió specifikus adottságai miatt. Eltérőek a kötelezettségek, a felelősség, a feladatkör. Tehát ez azt jelenti, hogy Blinkevics úti asszony azt mondta, hogy az eige több pénzt kellene adni, hogy több képzett embert vegyen fel. Itt most nem arról van szó, hogy mennyi pénz van. Önök azok, akik az establishment plant jóvá hagyják, a bizottság, a tanács, ez azt jelenti, hogy csak 27 munkatársunk lehet, állandó munkatársunk lehet. A piac, a pénz az nem helyettesít mindent, az állás helyett is jóvá kell hagyni, hogy meg tudjuk oldani a problémát, de nem lehet összehasonlítani minket más ügynökségekkel. Köszönöm szépen ezt, ezt a pontosítást, ez valóban az előző napi rendi pontban is felmerült. Jó, akkor ezzel lezárom ezt a pontot, csak annyit hadd mondjak el, Nemrégiben választottak meg bennünket, május végén, mindazonáltal a fennbizottság már fantasztikus akarmak, nagyon jó alkalmak voltak arra, hogy az önök munkájáról tájékozódjunk és meg vizsgáljuk azt, hogy az IGM mit csinál, mivel foglalkozik. Köszönöm szépen a munkájukat. Az egész projekt eh, szempontjából önök eh, úttörő szerepet eh, játszanak, és önöknek köszönhető az, hogy megkapjuk ezt a, ezeket az információkat a megbízható módszerekre alapuló tájékoztatást. Köszönöm szépen a munkájukat! most már tíz éve végzik ezt a fontos munkát. Minden jót kívánunk a jövőt tekintve. És az elmúlt évek munkáját is köszönjük. So. We see So, we are coming to... Uh... Akkor most rátérhetünk a következő napi rendi pontra. Nemi alapú diszkrimináció Nyugat-Balkánon, ez a 12-es napi rendi pont. Nicole Franzford van itt velünk, aki programigazgató a, nő, a e, női jogi hálózat részéről, Koszovóból. Sok szeretettel köszöntöm.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 Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Lambek eh, asszony munkáját nagyra értékeljük, és a kutatásokból mi is eh, sokat használunk. Mi is végeztünk kutatást a koszovói nőjogi eh, networkben. Ez hat nőjogi szervezet koalíciója, vagy hálózata. Az Európai Unió és a SZEDA alapította ezt. A nemi alapú diszkriminációra e, koncentrál ez a hálózat, és a jelentés eredményeit ki is adtuk. Az országokból e, érkezett e, specifikus jelentések alapján készítettük ezt el, hogyha az országokra vonatkozó jelentést szeretnék megkapni, akkor kérem, vegyék fel a kapcsolatot velünk. Ezekben az országokban elég kevés adat áll rendelkezésre, de igyekszünk, igyekeztünk, elkezdtünk adatot gyűjteni, elemzéseket, jogi elemzéseket, kutatásokat, több mint 4500 nővel és férfival készítettünk felmérést a Nyugat-Balkánon. Hadd mondjam el, hogy ez azért volt így, mert ez egy nagyon nehéz téma, nagyon nehéz ezt alkalmazni. Anonim online anonim online módszert használtunk, de hát azért főleg jól képzett városi lakos nők válaszoltak erre, emiatt torzul az eredmény. Aztán a nőkkel, a diszkriminációt elszenvedett nőkkel mélyreható interjúkat is, mély elemzéseket, mély interjúkat is folytattunk néhány kulcsfontosságú eredmény, amit szeretnék bemutatni a transzpozíciós témákkal kapcsolatban, hiszen itt eh, jelölt országokról van szó, és ez nagyon eh, fontos pont, eh, hogy tanácsot tudjunk adni az országoknak. Egyes országokban nagy problémák vannak, problémák vannak az elvárásokkal, aztán az áldozat viktimizálással, nagyon sok eh, esetben viktimizálásra kerül sor, aztán nincs védelem az önfoglalkoztatók számára, illetve a bizonyítási teher eh, terhét eh, sem mutatja egyértelműen ez a felmérés. Számos esetet elemeztünk, tehát a munka és a család élet összeegyeztethetőségéről beszéltek önök most, ez egy nagyon fontos kérdés. Az anyaság, és szülői szabadság mind nagyon problematikusak, és a jogi keretek nem felelnek meg az új work-life balance irányelvnek. Úgyhogy sok munka van még itt és aztán súlyos végrehajtási hiányosságok is vannak, illetve fragmentáció, a diszkriminációt diszkrimináció számos területen megmutatkozik a munkavállalásban, és az emberek nem tudják, hogy melyik jogi keretet kell alkalmazni. A felmérés néhány pontjára hat térjek ki. E, melyek a Nyugat-Balkánon a jelenlegi foglalkoztatási arányok. A Nyugat-Balkánon azt látjuk, hogy több férfit foglalkoztatnak, mint nőt. Észak-Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában 19%-os e, az eltérés, Koszovóban pedig 29%-os az eltérés. Koszovóban, én önnen érkeztem, 10-ből csak két nő e, dolgozik. Úgyhogy akkor beszéljünk egy kicsit a diszkriminációról. Ön férnél van-e, van-e gyereke, akar egy gyereket, de ezek azok a kérdések, amelyet legtöbb nőtől megkérdeznek Nyugat-Balkánon interjún, és sajnos tudjuk, hogy a munkaadók diszkriminálják a nőket, mert a, amiatt, mert a családjuk van. A válaszadók több mint 50%-a elmondta, hogy diszkriminációval nézett szembe a munkainterjúk során. A fizetett anyasági szabadság van a Nyugat-Balkánon. Az, de ezeket azonban megsértik, mert a munkaadók megszüntetik a munkaszerződést, amikor valaki terhes lesz, vagy direkt rövid szerződéseket kötnek, mert nem akarják ezeket meghosszabbítani, hogyha terhes valaki. A válaszadók, a dolgozó nő válaszadók, akik terhesek lettek, azt mondta, több mint, több mint azt mondta, hogy nem kap a munkaadótól semmilyen pénz támogatást, sem a kormánytól a terhesség és az anyaság alatt elvesztettem a munkámat terhesség miatt, és pedig előtte három évig itt, vagy négy évig itt dolgoztam, négy hónapos terhesen jelentettem be, hogy terhes vagyok, és elvesztettem a munkámat, mondja egy 20 éves macedóniai nő. Aztán a szexuális diszkrimináció és súlyos, a nők egyharmada szenvedettől a válaszadók közül. A vállalatvezető ágyba akart vinni ahhoz, hogy előreléptessen, mondja egy szerb nő a válaszok között. Ugyan a válaszadók közül sokan szembenéztek már a diszkriminációval, nagyon kevesen jelentették ezt be. Több mint 76% senkinek nem szólt erről. Kevesebb, mint 4% ment a rendőrségre, kevés, kevesebb mint 3 az ügynökség, az ügyészséghez, vagy a bíróságokhoz, vagy az ombudsmanhoz. Nem akarom elveszteni a munkámat, ezért nem szólok, mondja egy 47 éves montenegrói nő. Azok, akik bejelentik a diszkriminációt, a legtöbben a munkahogyi felügyelőséghez fordultak, de hát mégis nagyon kevesen beszélnek erről. A kutatás azt mutatja ki, hogy a legtöbb nyugat-balkáni nő tudja, hogy a nemi alapú munkai diszkrimináció illegális, de nem jelentik ezt be, és ezért nincs erről bejelentés sokan elvesztik a félek attól, hogy elvesztik a munkájukat, hosszadalmas bírósági eljárásra kerül sor, hogy nem dokumentálják megfelelően az, ezeket a diszkriminációs eseteket, emiatt nem is jelentik be a nők. Ez a kutatás főleg jól képzett dolgozó nők válaszait tartalmazza városokból az internethez, internet kapcsolattal. Mégis a nők egy harmada számolt be arról, hogy szexuális zaklatás áldozata volt. Hát akkor képzeljük el, hogy mi a helyzet azokkal a nőkkel, akik sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Az intézményi válasz nagyon egy gyenge, nagyon kevés adatot rögzítenek az intézmények, és nincs bejelentés, és emiatt nem tudnak segíteni a diszkriminációtól szenvedőnek. A tapasztalat, a tudás tekintetében elmondhatjuk, hogy sok függettől Eh, abban, hogy hogyan vizsgálják ki ezeket az ügyeket. Nyilván eh, szükség van eh, jogi keret módosítására, és azt gondoljuk, hogy az EU-s csatlakozási folyamat mindenképpen aktuális, és ennek keretében lehetne a módosításokat erősíteni, főleg az egyenlő elbánás irányelve, az önfoglalkoztatás irányelv, illetve a munka és a magánélet vissza összeegyeztetésére vonatkozó irányelv tükrében lenne érdemes ezt felgyorsítani. Ami az EU-t illeti, azt ajánlottuk, hogy számukra, hogy nagyobb nyomás legyen az intézményi reformok követelésében, az, tehát ezt kössék feltételhez az EU csatlakozási tárgyalások folytatását, az EU-nak ezt figyelemmel kell kísérnie, és az éves országjelentésekben be kell számolni ebben a nyugat-balkáni kormányokat ösztönözni kell arra, hogy ezeket az irányelveket való, vegyék át és valósítsák meg. Az EU a politika és a policy párbeszéd keretében is felvetheti a jelentésünkben szereplő kérdéseket, Ezen kívül nagyon fontos, hogy amikor parlamenti képviselők meglátogatják az országainkat, akkor női jogi csoportok is jöjjenek velük, és ez a munkánkat, munkánknak elég nagy figyelmet ad. És ez, mondjuk ez nem egy közvetlen kapcsolat, de közvetetten azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az új MFF-et megvizsgálni, amikor megvizsgáljuk a jelenlegi végrehajtási rendeletet, fontos látni, hogy a külső finanszírozást hogy lehetne jobban mainstreamelni. Have a clear gender perspective világos gender perspektívára van szükség, de ez egyelőre nagyon gyenge. Ha a közös végrehajtási rendeletre gondolunk, és ezt mainstreameljük, akkor nagyon sok lehetőség lehet arra, hogy azt kérjük a bizottságtól, hogy az EU-s támogatás kedvezményei, kedvezményei kedvezményezetjeit arra ösztönözzék, hogy tartsák be az egyelő elbánás elveit, és Módi képviselő által készített jelentés, amely a gender-specific indikátorokra vonatkozott, és ezek alapján történne meg a projektek kiválasztása minden fellépésnél, amit az Európai Unió finanszíroz mi, nekünk, mi fontosnak tartjuk ezt a tervet, de ez nem eléggé ütős. A közös végrehajtási keretben ez nagyon fontos. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you so much for your interesting... Uh... Köszönöm. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Tudjuk, hogy általánosságban a foglalkoztatási helyzet nem túl uh, rózsás a nyugati Balkán, Balkán területén. Általában a nők szenvedik ezt meg leginkább. Inkább őket éri a diszkrimináció gyakorlatilag az összes területen, az összes olyan területen, amit említett. Köszönöm, hogy a új képviselők figyelmébe idézte azt, hogy eddig mi történt, mit tettek a korábbi képviselők, mint például Moody asszony. Köszönet még egyszer! Járóka asszony, szeretnék kérdést feltenni? Igen, én is szeretnék köszönet mondani, elnézést, hogy késtem, máshonnan egy másik ülésről jövök. Ismerem a kutatásaikat, a korábban csatlakozó országokban voltak hasonló tapasztalataink a egyértelműen többszörös diszkriminációt szenvedtek azok a nők, akik kisebbségekből származnak. Sok esetben a, a nők nem is kerültek a munkaerőpiacra 30 éven keresztül, és olyan országokról is szó van, ahol munkaerő hiány van. Sok ember a, munka, a nyugati Balkán területről vándorol éppen ezért, a fiatalok és idősek körében is gondot jelent ez, hogyha valaki nem dolgozik egész élete során, akkor nyilván nem lesz nyugdíjas sem. Tehát úgy gondolom, hogy eh, itt egy összetett problémarendszerről van szó, amit egyszerre kéne megoldani. A 2011-es Roma stratégiában a nyugati Balkán a hatodik fejezetként szerepel. Az volt a cél, hogy segítsünk ezeknek az országoknak a csatlakozás előtt, de az elmúlt évek során láthattuk, hogy sokkal lassabban zajlanak a dolgok, mint szerettük volna. Egyébként ugyanígy, ugyanez igaz Kelet-Európára is. És örülök annak, hogy a 14. negyedik oldalon foglalkoznak a kisebbségi jogokkal, a szegénység helyzetével, illetve hogy milyen eszközökkel lehetne megváltoztatni ezt. És ha még kapok egy percet, a bevált gyakorlatról is szólnék, nem csak az embercsempészetben, a szegregációban, vagy az oktatásban fontos az, hogy az előcsatlakozási feltételeket teljesítsék. Két nappal ezelőtt jártam illetve találkoztam az EU embercsempészeti koordinátorával, hihetetlen szaktudást halmoztak fel, és reméljük, hogy a mi szakbizottságunk ebben részt vehet. Nem feltétlenül az MFF-en keresztül miért is ne, miért is ne írhatnánk egy saját kezdeményezési jelentést szegénységről, a kisebbségi jogokról. Vannak kifejezetten balkán specifikus dolgok. ne felejtjük, hogy sokszor a környezet szennyezés jelent gondot, sok esetben a Balkánon gyermekek rákosan születnek, mert mert szennyezett az ivóvíz, vagy a patriarchizmus, az oktatáshoz való hozzá férés hiánya, vagy a munka, munka és a család élet összeegyeztetőségének hiánya. Nagyon sok országban ki fog alakulni munkaerőhiány. Egyébként nagyon sok munkavállaló nagyon szegény családból származik, úgyhogy korai oktatásra van szükség. A szülők számára pedig föl kell építeni a gyárakat. Jó lenne, hogyha megfelelő vezető szerepet tudnának vállalni a, az illetékes hatóságok. Szerintem, hogyha ezt megoldjuk, akkor a problémát is meg lehet oldani. Egyébként a jelenlegi lehetőségeket, a jelenlegi eszközöket nem használjuk ki megfelelően. a RAISE irányel például, tudom, hogy a, tag, a tagállamok már előrébb tartanak, mint a nyugati, Balkán nyugati területén, de hogyha ezt használnánk, használnánk, akkor sok mindent el tudnánk érni, például cigányellenesség, munkahelyi diszkrimináció, pontos az oktatás itt is, illetve megfelelő képzés. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Válaszolna? Örülök, hogy egyéb kérdéseket is fölelevenített nem csak a munkahelyi diszkriminációval foglalkozunk, hanem, mint, hanem például foglalkozunk a gyermek gondozással is, a bölcsöde, bölcsöde óvodai ellátással, a különböző foglalkoztatással kapcsolatos sztereotípiákról. Tudom, hogy az MFF folyamat még csak éppen elkezdődött, de egy bizonyos kérdést mindenképpen föl kéne vetni, ez például az, ez az lenne, hogy hogyan lehetne a parlamenti portfólióban külön finanszírozást szánni például azoknak a szolgáltatóknak, vagy szállásadóknak, akik a nőket védenék, azokat a nőket, akik erőszakos cseleked, akikkel szemben erőszakos cselekedetet hajtottak végre. vannak olyan szolgáltatók, amelyek védik ezeket, a, ezeket az erőszakot elszenvedett nőket. Meg kéne nézni, hogy ezt hogyan lehetne, erre hogyan lehetne elkülöníteni egy külön költségvetési sort. Köszönöm, hát ez sokat segíthet a munkánkban, amit most mondod. Szerintem ez nagyon aktuális javaslat, és nyitottak vagyunk az önök javaslataira ezzel kapcsolatban. Köszönöm még egyszer! Isten nő és Petroniának hívják. Észak-Macedónia filmalkotásról van szó. Ez a film nyerte meg a Lux díjat, és pontosan olyan kérdésekre világított rá ez a film, amiről ön beszélt. Csodálatos a film egyébként. Talán ez lenne a pozitív végszó. Köszönöm. And uh, with this we're coming uh, to the end of our committee, so uh, the... Ezzel a szakbizottsági ülés végére ültünk, a következő ülésünk január 22-én és 23-án lesz, 2020-ról beszélünk. Köszönöm még egyszer, mindenkinek kellemes hazautat, és köszönet a tolmácsoknak. Thank you.